Szóval. Good afternoon. Jó napot kívánok! Kellemes délután, kedves kollégák! Köszönöm a türelmet. Elnézést kérek, hogy késtem egy kicsit, de bele csöppentem egy BBC közvetítésbe, élő közvetítésbe, hát onnan nem lehet ki szabadulni, vagy elszabadulni. Talán folytassuk a munkánkat. Hetes napirendi pont. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2010-2011. Előadónk Monika Flasikova benyomasszony. Ajánlás tervezetet kell most megvitatnunk, tehát az alapvető jogok helyzetét. két éves időszakról van szó, 2010-2011. A FEM és a Peti Bizottság készít véleményt erről a kérdésről. Most meghallgatjuk benyomaszt, hogy utána pedig megbeszéljük a vita következik, és aztán megbeszéljük a határidőket. Tessék, a benyomaszt. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Az alapvető jogok helyzetéről szóló jelentés az egyik legfontosabb dokumentum, amelyel a parlament az alapvető jogok helyzetét szeretné javítani az Európai Uniós tagállamokban. Talán Hallottak róla, hogy elnök úr is említette, hogy már 2011-ben el kellett volna fogadni ezt a jelentést, de miután a bizottsági javaslatot, javaslat nem volt megfelelő minőségű, ezért a mostani jelentésben két évről, két évvel foglalkozunk, 2010-el és 2011-el. Gál Kinga volt a 2009-es év jelentéstevője, akkor gyakorlatilag a Lisszabon utáni helyzetet elemeztük, és az alapjogok helyzetét ebből a szempontból. Idén arról szól a jelentés, hogy 2010-es és 2010-es év eseményeire hogyan reagáltak az intézmények alapvető jogi szempontból, illetve a különböző problémákra, történt, problémákra adott megoldásokról is szól a jelentés. A 2004-2008-as időszakról is szól a jelentés. A jelentés egyébként, jelentésnek egyébként több része van, több tagolódik bizonyos formalitások is van benne. Nos, technikai szempontból belső szabályok határozzák meg, hogy milyen hosszú lehet a jelentés. Sajnálatos módon a rövidített változatban nem tudtam belefoglalni az összes érdekes kérdés. Nos, az árnyék jelentéstevőkkel folytatott ülésen elmondtam a kollégáknak, hogy van egy hosszú változat, és ebben benne vannak a módosításaim is a következő héten, tehát a jövő héten fogom benyújtani ezeket a módosításokat egyébként. Boldog lennék, hogyha más frakciók is támogatnák a javaslataimat, és természetesen örültem a többi frakcióból érkező módosításoknak, ezeket megpróbáltam belevenni a jelentésbe, és remélem, hogy ezek lehetővé teszik, hogy a végső változat kidolgozásra kerüljön, ez pedig erős üzenetet ad majd az Európai Parlament részéről. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió egyöntetű véleményt nyilvánítson ki ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és amely tanús, tanúbizonságot ad arról, hogy megerősített minőségben dolgozik már az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés óta. Járókasszony itt volt az ülés elején, de ki kell mentenem, nem tud ma eljönni. Egyébként pedig ö, alapvetően támogatja a jelentést, ezt az üzenetet kérte, hogy átadjam. A következő napirendi pontunk a 2011, 2011-es jelentés lesz, mégpedig az Európai Unió alapjogi ügynökségéről. Nos, úgy vélem, hogy kiegyensúlyozott jelentésre lenne szükségünk, az európai alapjogi konventbe való felvételét az EU-nak nem szabad tovább késleltetni, de sajnálatos módon eléggé passzív a bizottság hozzáállása ehhez. A bizottságnak felelősségteljesen kell fellépnie, és fontos, hogy a parlament élni tudjon együttdöntéses szerepével. Több részre osztottam a jelentést, ezek megfelelnek az emberi jogi kérdéseknek. Kopenhágai kritériumok, a tagjelölt országok esetében ezeket egyébként csatlakozás után is alkalmazni kell. Ezek alapján minden tagállamnak folytonos értékelésen kell átesnie, hogy tudjuk, hogy az emberi jogokat és a demokratikus intézmény szervezetet működtetik-e, illetve tiszteletben tartják ezeket az elveket. Az uniós intézményeknek joga van ahhoz, hogy a különböző tagállamokban emberi jogi értékeléseket folytassanak, illetve hogyha jogsértésre kerül sor, akkor szankcionálhatnak is. Az Európai Parlament javaslatokat terjeszthet be jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, hogy ezeket rendszerszerűbbé tegye. Számomra elfogadhatatlan az, hogy az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott EU-s intézmény, és ugye együtt döntéses eljárás van, de még sincs lehetőségünk arra, hogy a több éves megközelítést, több éves megközelítés kidolgozásában mi is részt vegyünk. a bírói és rendőrségi együttműködés továbbra sem, továbbra sem szerepel majd az ügynökség több éves tervében, arra kérjük a bizottságot, tehát, hogy a jövőre nézve változtassa meg. A demokratikus társadalom alappilléreiről beszélünk, de a bizottság javaslata horizontális irányelvet vizsgál, a diszkrimináció témájában tehát a szexuális orientáltság, a vallás, vagy bármilyen más alapon történő diszkrimináció megengedhetetlen. Pontosan ezért kell azt elérnünk, hogy mi hamarabb elfogadjuk a javaslatot. A hontalan személyek sorsáról is előbb-utóbb dűlőre kell jutni, azokra gondolok, akik lakóhelyen rendelkeznek a tagállamokban illetve hogy milyen, jogok, milyen jogaik vannak. A személyek bizonyos kategóriái, hogyha a szabad mozgás jogával kívánnak élni, vagy a szabad letelepedés jogával, akkor administratív akadályokba ütköznek. A romák helyzetét is javítani kell, és ilyen szempontból a tagállamoknak javítani kell abbéli tevékenységüket, hogy a férfiak és nők között egyenlőséget hoznak, hozzanak létre, és ez különösen igaz a foglalkoztatás területén. Úgy vélem, hogy a xenofóbia, a homofóbia és a rasszizmus minden, megjeleni, minden megnyilvánulása ellen föl kell lépni, ez ugye már büntetendő cselekmény, és az LGBT kisebbségek esetében, és eh, javulást kell érni, nem csak úgy, hogy új jogszabályokat alakítunk ki, hanem úgy is, hogy a létező jogszabályokat eh, alkalmazzuk, illetve a közösségi jogszabályokkal élünk. Jövő héten megkapják a módosításokat, és azt hiszem ez jobban elmes, elmagyarázza majd, hogy mire is próbálok kiugadni. Úgy gondolom, hogy a, a, a gazdasági és a pénzügyi válság kérdéseivel is foglalkoznunk kell, tehát LGBT kérdésekkel, roma kérdésekkel, diszkrimináció ellenességgel, bevándorláspolitikával, esélyegyelőséggel, gyermekek jogaival, hontalanok jogaival és egyéb kérdésekkel foglalkozik a jelentés. Még egyszer köszönetet mondanék az árnyék jelentéstevőknek, nagyon hasznos volt a velük való együttműködés, és remélem, hogy szeptemberben egy jó jelentést sikerül elfogadnunk, remélem ez kiegyensúlyozott lesz. Köszönöm szépen, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen az előadónak, most pedig van vitára is időnk. Az árnyék előadónak adnám először meg a adnám meg a szót, de ő nincs itt, úgyhogy Weber asszony, és utána, hogyha más is felemeli a kezét, látom Tanaka asszony, akkor ebben a sorrendben beszéljünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak azért a munkáért, amit végzett. Úgy gondolom, hogy eddig valóban jó volt az együttműködés meg is állapodtunk a jelentés szerkezetéből, erről is szó volt. A jelentés egy hosszabb időszakot fed le, és számos kérdéssel kell, hogy foglalkozzon. A módosítókat természetesen még látni kell, bár mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen jelentéstervezetnek a hossza behatárolt. A ma délelőtti médiaszabadságról szóló vita tükrében is úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ez a kérdés összekap, össze, ezt a kérdést összekapcsolhatnánk azzal, hogy hogyan kellene a bizottságnak akkor reagálnia, amikor eh, alapvető jogok forognak kockán, vagy a különböző valamelyik tagországban alapvető jogokat sértenek. Ha elfogadjuk azt, hogy a bizottság minimalista felfogását kövessük, ami csak azt mond, hogy EU jogszabályokra van ahhoz szükség, hogy az alapvető emberi jogok kartáját alkalmazzuk, akkor ez azt jelenteni, hogy a szerződés önmagában, bár ez primér jogalkotás az EU-ban, tehát akkor sohasem kerülne alkalmazásra. Ez szerintem nem logikus, hiszen egy hatályban lévő jogszabály Ennek kapcsán a bizottságnak többféle lehetősége van. A és eljárás és a bírósághoz kell menni, és egyéb mechanizmus is van, amivel lehet korrigálni. De az alapvető jogoknál nincs európai jog, és akkor a karta második cikke lenne véleményem szerint az, ami a megfelelő jogi szöveg ahhoz, hogy az EU alapvető jogok kartájához kapcsolódva alkalmazzuk. Valószínűleg erre vonatkozóan majd egy módosítót is benyújtok. Remélem, hogy sikerül közös nézetet kialakítani erről. Néhány szót, ha megengedik, akkor talán arról is, hogy a média szabadság mit jelent, hiszen az elmúlt években nagyon sok minden történt. szörnyűséges dolog történt az Európai Unióban, hogyha arra gondolunk, hogy a rabszolgaság, mint olyan, a tagállamokban működik. Ez, ez minden képzeletet felülmúr. Ki gondolta volna, hogy 2012-ben ilyen helyzet, ilyen helyzetre derülhet fény abból az időszakból, amiről a jelentés szól. Ezen emellett azonban valóban, illetve ezt, e, ettől eltekintve gratulálok az előadónak, és köszönöm a titkárságnak és a szakmai tanácsadóknak is a munkáját. Köszönöm szépen, Weber asszony, Tanaka asszony. Yes, thank you, Chair, and uh, I first of all... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is gratulálni szeretnék Monikának kiváló a szöveg. A árnyék előadókkal való előadó jelentés üléseken sikerült ezt már megbeszélni, és megfelelően átdolgoztuk a módosítási lehetőségeket. A jelentés szövege maga részekből áll. Cikkekből és általában és általános ajánlásokból. Nagyon elégedett vagyok, mert nem csak általános gondolatokat fogalmaztunk itt meg, hanem jelentős az a kritika is arra vonatkozóan, hogy mi az, amit eddig nem tettek meg, de mindenképpen meg kell valósítani. Először is a horizontális irányelvek hiányáról szól a diszkrimináció elleni védelem, a 15-ös cikk, az előadó is említette a több éves keretek, az alapvető jogok ügynökségének több éves tervét is. A Dán elnökségnek is feltettem erre vonatkozóan ma délelőtt egy kérdést, pontosan azt, hogy miért nem erőltette az elnökség ennek az ügynökségnek a hatáját. A válaszunk sajnos nem csaphat át akciókba, effektív gyakorlati tevékenységbe, hiszen kizárták a parlamentet az együttdöntési folyamatból. Csak kritikusak lehetünk a jelentésben, semmi más nem tehetünk. Ahhoz azonban, hogy eh, az ügynökség folytathassa munkáját, ma fogjuk hallani az alapjogi ügynökség beszámolóját, ahhoz eh, több dolognak kell történnie. A következő teljes mértékben támogatjuk a hetes cikk és a nyolcas cikk tartalmát, ami a szerződésszegéses eljárásokkal kapcsolatos. Úgy gondolom, fel kell szólítani a tagállamokat, hogy nemzetközi joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítsék, nem csak a terrorizmus elleni harcra kell, hogy vonatkozzanak ezek a kötelezettségek, hanem sokkal általánosabban. Tudjuk, hogy sok tagállam csatlakozta, csatlakozott ugyan a nemzetközi egyezményekhez, de fenntartásokkal. Uh, additions to uh, and clarification of tehát még további tisztázásokra, további tárgyalásokra van szükség, hogy ki hogyan értelmezni a különböző elemeket. Az FRA-nak a az Európai Alapjogi Uniót, ügynökséget és munkáját is kritizáltuk, hiszen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos egyezmény rendkívüli különleges jelentősége, bár az Európai Uniónak ehhez semmi köze, nincs hatásköre sem arra, hogy ezzel foglalkozzon. Remélem, hogy a bizottság erre vonatkozóan el fogja majd fogadni a határozatát. On this. Uh, so my congratulations to, to... Van némi fenntartásom, illetve néhány pontjával kapcsolatban vannak csak fenntartásaim a jelentéssel kapcsolatban, de még egy dolgot szeretnék elmondani. A zöldek álláspontja, a frakcióm álláspontja, amit már nagyon régóta képviselünk, még akkor is, hogyha már akkor is, amikor a frakcióelnök a parlament elnökével erről tárgyalt, nos az az, hogy nem szabad kettős mércét alkalmaznunk az emberi jogokkal kapcsolatban az Európai Unión belülre és kívülre. Ha az emberi jogi albizottság országonkénti jelentéseket, országonként írja a jelentést, és így konkrét képet ad arról, hogy mi zajlik-e téren, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül az emberi jogokkal foglalkozva nem fogjuk tudni azokat a javaslatokat elfogadni, hogy továbbra is ezt a módszert tartsuk fenn. sajnos meg kell, hogy mondjam, beszéltem ugyanerről az árnyék előadókkal és az előadóval is, ezt a próbálkozást, ezt a javaslatot a parlament jelentős része blokkolja, nem lehet a kettős normát tulajdonképpen így elkerülni a tagállamokon belüli és a nem tagállamok emberi jogairól. Köszönöm szépen. Konc- Gönc Köszönöm szépen, én is szeretném elmondani, hogy kiváló ez a jelentés. Köszönjük Mónikának. Három szempontot szeretnék elmondani, amit ha lehet, egy kicsit részletesebben fejtenék ki. Az egyik a jelentésben is szerepel a romák helyzete és a romák diszkriminációja. Szegregációt említi az oktatásban, a lakáshelyzetben, egy sor egyéb területen, és így jut el ajánlásokhoz a jelentés. A másik dolog, amit megemlítenék, a gyűlöletbűn cselekmények. Tegnap volt egy szeminárium civil szervezetek, Európa intézmények jelentős képviseletével. Szinte mindenki támogatta azt a gondolatot, hogy büntethetővé kell tenni Európa szerte a gyűlöletbűncselekményeket, teljesen mindegy, hogy milyen irányú fai, homofób, vagy bármilyen irányú is. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát meg kell oldjuk, de egyértelműen említeni is kell, hogy azt, hogy további, illetve a következő lépésekre van már szükség. A harmadik kérdés, amit az előttem szólók közül már említettek, és szintén többször beszéltünk erről az elmúlt években. A csatlakozás előtt a kopenhágai követelményeket egyértelműen vizsgálták és nyomon is követték, mint a csatlakozás egyik feltételeként. A csatlakozás követően pedig a tagállamok esetében ez a nyomon követés, ez a monitoring véget ér, és nincsen az európai intézményeknek valós eszköz a kerzében, hogy nyomon kövesse a helyzetet, illetve beavatkozzon, hogyha alapvetően a demokratikus elvek alapértékek forognak kockán. Úgy, kockán úgy gondolom, hogy ajánlásokat kellene erre vonatkozóan is tenni, tehát hogy a csatlakozást követően is nyomon kellene követni, és egyfajta mechanizmust kellene kidolgozni arra, hogy ez az ellenőrzés a későbbiek során is megvalósítható legyen. Tudjam, hogy nem könnyű, de nagyon fontos feladata lehet a jövőben az intézményeknek. Köszönöm. Right. Uh, positive self-image is not just nagyon fontos a pozitív önkép, nem csak az egyéneknél, a személyeknél, hanem az intézményeknél is így van ez. És az is fontos, hogy az ember úgy érezze, hogy fontos a léte, a szerepe. Az Európai Unió nem szerény intézmény, nincs egyáltalán kisebbségi komplexusunk, és az sem... Viszont úgy látjuk, hogy mi morálisan felsőbbrendűek vagyunk, és az ellenfeleinket úgy látjuk, hogy azok morálisan nem megfelelőek. Úgy véljük, hogy a jogállamiságot képviseljük. Nos, úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy az Európai Unió tagállamai, vagy az EU sem igazi, diktatór, dikta, sem igazi diktatúra. Kivételnek számít 2006 és Magyarország esete. Egyébként 78-ban és 83-ban Leedsben voltak még hasonló eredmények. Legtöbbször azonban a jogállamiságról beszélhetünk. Egyébként különbség van a között, hogy jogállamiság van egy államban, vagy betartják a jogszabályokat. Nos, nem, ne, a jogállamiságot nem muszáj betartani akkor, hogy, illetve nem mindig történik meg a jogállamiság, nem valósul meg a jogállamiság, akkor se, hogyha betartják a, a jogszabályokat. A Flamsbelang esetére gondolok, vagy Németországban 2003-ban az MPD-t, egy kis politikai pártot tiltottak be, de aztán ez nem sikerült, az alkotmánybíróság, ez megbukott ez, a, ez a, az ítélet, és kiderült a bírósági tárgyalás során, hogy titkos ügynöksök, ügynökök is belekeveredtek ebbe a problémába. Aztán kiderült az, hogy az állam kreált hamis bizonyítékot egy ilyen szellempárt ellen. Nos, úgy gondolom, hogy a titkos ügynökség fejének kellett volna felelni mindezért, de aztán végül is a szőnyeg alá söpörték a problémát. Vannak olyan jogszabályok, amelyek arról szólnak, hogy az úszító beszédek jogellenesek. Aztán egy, le, egy holland politikai párt honlapját is lezárták, amiért túlságosan uszító volt ennek a tartalma. Vagy Nos, 1915-ben is nagyon komoly esetek történtek Örményországban, vagy Törökországról is tudunk. Hogyha az embert mondjuk történelem tanár, aki Örményországban és Törökországban is tanít, hát akkor nem könnyíti meg az ember dolgát. Azt gondolom, hogy az olyan országok, amelyek így járnak el, tehát a saját embereiket írtják, Nos, nagyon fontos az, hogy jó legyen a történelem, eh, hogy a történelem az igazi történelem legyen. Hogyha az, emberek, eh, az embereket az emberi jogok nevében bebörtönzik, az nem elfogadható, pusztán azért, mert másként gondolkodóak. Ez olyasmi, mintha a béke, mintha béke nevében ölnénk meg embereket. A tagállamoknak őszintén önvizsgálatot kell tartani, és azt hiszem, hogy sokszor ne, kellemetlen eredményre jutnán, juthatnának, hogy autokrácia létezik a tagállamban, azt látnák. Nos, azt hiszem, hogy a saját házunk korán eh, lendettetünk, csak akkor mehetünk máshova, és mondhatjuk el a többieknek is, hogy mennyire nincs jogállamiság az országokban. Elnök, Remélem, hogy ma délután nem az lesz a helyzet, mint délelőtt, hogy nagyon túlfutottunk, el, nem tudtuk befejezni az időt, nem tudtuk befejezni az ülést időben. A koordinátor is ülés, le, ülés lesz. Kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási idejét, 45 percünk van. Gál asszony következik, és utána pedig Flasikova benyomva asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Benyova asszonynak. Különösen üdvözlöm, hogy a kopenhágai kritériumokra utal, és ezt felvette a szöveg legelejére. Nagyon jónak tartom ezt. Hangsúlyoznám én is azt, hogy mennyire fontosak. Általában véve az emberi jogok szempontjából a, és a kisebbségi jogok szempontjából konkrétan a kopenhágai kritériumok. Úgy gondolom azonban van néhány kérdés, ami a szubszidiaritás kérdéskörébe tartozik, de hát biztos vagyok, hogy erre vonatkozóan módosításokat fogunk majd benyújtani. Én magam a szöveghez, ha megengedi, azt tenném hozzá, módosító formájában, hogy egy kicsit a, kiegyensúlyozottabb legyen a különböző diszkriminációs formákkal. A diszkrimináció alapja, a nemzeti kisebbségi alapon való diszkrimináció például úgy gondolom, hogy hiányzik a szövegből jelenlegi formájában. De, mint mondtam, néhány módosító kell csak ahhoz, hogy ez is belekerüljön. És hozzátennék még olyan kérdéseket is, ami a gyerekek jogaival kapcsolatos. Szerintem akkor lenne teljesen átfogó Köszönöm szépen. És remélem, hogy megtaláljuk majd az együttműködésnek a jó módját. Köszönöm, és visszaadom a szót Benyova asszonynak. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is szívből köszönöm prístup, ktorý ste vo svojich vystúpeniach k celej tejto správe prezentovali. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és azt a hozzáállást is tulajdonképpen, amit a jelentéssel kapcsolatban tapasztalok. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ez egy erős jelentés legyen, és észszerű is. Nagyon pozitív jelzéseket küldenénk ezzel az intézményünkről. Všetci tú rozšírenú verziu aj spolu A jövő héten megkapjuk majd a teljes jelentést a módosítókkal együtt, és eh, ha megengedik, megismétlem azt, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 9-e. Biztos vagyok abban, hogy eh, az önök módosító indítványaival valóban nagyon erős, jó jelentést tudunk összeállítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem beszéltem hosszan. Köszönöm. Itt, Mrs. Fasikova. Oké. Okay. Vasikova nagyon szépen köszönöm. Persze, nagyon jól csinálta. Ami azt jelenti, mind, én, én is megismétlem, hogy július 9-e dél a határidő, és szeptember 19-e a Live szakbizottságban a szavazás. Ezt ugye akkor megjegyeztük, akkor térjünk rá a 8-as napi rendi pontra, ami az Európai Unió alapjogi ügynökségének 2011-es évi jelentése, az FRA. A, az éves jelentést Morten Kjárum tartja, az FRA igazgatója. az Alapvető Emberi Jogi Ügynökség igazgatója, és Ilze Brandt Kéris asszony, aki az FRA igazgató tanácsának elnöke. Az Európai Alapjogi Ügynökség, mint tudják, a 2011-es évre vonatkozó jelentését elfogadta, évente nyújtják be az ügynökségek a LIBE szakbizottságnak a jelentéseiket, a az ügynökséget létrehozó jogszabály 12-es cikke értelmében. Kierom úr, üdvözlöm mindannyiunk nevében a Libe szakbizottságban, az igazgató tanács elnökasszonyát is, és nagy figyelemmel hallgatjuk, és beszéljük majd meg előadásukat. Azt javasolnám, hogy először az elnök asszony kapja meg a szót az Alapvető Emberi Jogi Ügynökség igazgató tanácsának elnök asszonyra, Bránc Kéri asszony, és aztán az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Really glad to be here with you. To... Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és megbeszélhetjük az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2011-es éves jelentését. Visszatekintünk, állapotot mérünk fel, és meg kell, hogy határozzuk a lehetőségeket a jövő számára. Ez a jelentés nem az ügynökségről szól magáról, mint önök is tudják, ez a jelentés az alapvető jogok helyzetéről szól az Európai Unióban, és nagyon örülünk annak, hogy az igazgató úr jelentésében majd a kihívásokról is beszél, de az e- ezévi jelentés legfontosabb fejezete az alapvető jogok képével, európai térképével és tájképével foglalkozik, ennek integráns része az ügynökségünk. Az igazgató tanács legköszönő elnökként pedig én szeretnék egy picit távolabbi képet festeni először is. Vajon az ügynökség? Mi az ügynökség helye? Az alapvető jogok térképén Európában? Kettő. Mi az ügynökség hozzáadott értéke? Hol van az ügy? Tehát hol is tart az ügynökség? Akkor, amikor még egy kisgyerek volt, amikor még csak vitával nevelték oly sok esetben, ha ez az idő elmond. Az alapvető jogok ügynöksége napi munkáját már nagyon simán végzi, és az alapvető emberi jogok szerkezetének tartó elemévé vált. Az ügynökség az elmúlt években 90 fontos jelentést készített. Az egyik a Bécsi volt, amivel az alapvető jogvitát foglalta össze és adott erről tájékoztatást. Az ügynökség azonban sokkal több, mint egy kiadó. Jogvéleményeket adott ki, szintén az önök szakbizottságának kérésére az EU szintű jogalkotás tervezetekről legutóbbi esetben a tulajdonrendszerekről. Felméréseket végez primér adatgyűjtés érdekében, másút ilyesre, eh, ahol más, ami másút nem található meg, évekes konferen- éves konferenciát és szimpóziumokat rendez alapveti, alapjogi kérdésekben, amelyek a szakterület elismert eseményévé váltak. Platformot biztosítunk a civil társadalom résztvevői és szereplői számomra, több mint 300 civil társadalommal van aktív kapcsolatunk. Az EU elnökségen is az alapvető jogok kérdése, kérdését az ügynökség munkájával sikerült a politikai intézkedések középpontjába helyezni. Az EU intézmények és a tagállamok egyaránt részt vesznek a munkában. Az érintett felek, mind az Európai Unió és mind a nemzeti szinten egy felmérés szerint bebizony, azt mondták, hogy nagyon fontos szereplőjévé váltunk a e szakterületnek viszonylag rövid időn belül. A múlt évben külső felmérést végeztünk, 450 érintettel az EU intézményekben, kormányzatokban, nem, em, nemzeti emberi jogi intézményekben és a civil társadalom képviselői körében. 76%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy az ügynökség a három legjobb információforrás alapvető emberi jogok kérdéskörében további 73% szerint vagy elégedettek, vagy nagyon elégedettek az éves jelentésekkel. És 71% a tematikus jelentésekkel is ugyanígy elégedett. Az ügynökség szorosan együttműködik minden más szereplővel az európai alapjogi kérdésekben érintett egyéb szereplőkkel, mindig tárgyalunk, és nagyon örülök, hogy hangsúlyozhatom, az Európa Tanácsal való együttműködésünket. Ez azt is jelenti, hogy az Európa Tanács képviselője az igazgató tanácsban is benne van, napi munka tükörképekét, gyümölcsöző együttműködést folytatunk az EU ügynökségek, ügynökségekkel, Frontex, a Gender Intézet, Europol, Eurojust és a menekült támogató hivatal Mindez a többletértéket jelenti, és az egymás munkájának értékesebbé tételét, nem pedig párhuzamosságokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ügynökség munkáját soha nem kritizálták volna. Például az új több éves keretek tárgyalásában láttuk, hogy az ügynökséggel kapcsolatban eltérő felfogások vannak jövőjéről és a szakmában a szakterületen a hozadékáról. A közeljövőben válaszolni kívánó, várjuk, hogy a Bécsi helyszínen tekintsék meg ennek tisztázása érdekében az érintettek az ügynökséget. Arra a kérdésre, hogy az első öt év alatt sikerült-e az intézménynek, az ügynökségnek pluszt adni ha rálapoznak a 11. oldalra, remélem megvan önöknél, a 11. oldal szinte az eleje a jelentésnek. Átfogó, de remélhetően érthető jelentést kap, találnak arról, hogy mely eszközt, mely irányítási szinten lehetett alkalmazni. Az ezévi jelentés a komplex interakció hálózatra irányítja el az ENSZ, Európa Tanács, EU és a nemzeti szintű emberi jogi intézmények között. Ennek tükrében tehát, hogyha megnézzük az ügynökség munkáját, azt, hogy mi unikális az EU ügynökség munkájában, akkor a válasz a következő. Ez az egyetlen olyan független testület, amely az alapvető emberi jogok teljes spektrumával foglalkozik a karta értelmében. Az ügynökség konkrét EU, illetve EU-ra szabott tanácsot ad, de az, az alapvető jogok nemzetközi dimenzióját is érzékeli és értékeli, ez például a tízes oldal, a tízes fejezetben látható. Komparatív információt és adatokat biztosít az ügynökség EU szerte és EU, EU szintről, és ö, több disziplinát átfogó formában. az alapvető emberi jogi Platforma más szempontokat is bevezet a munkába, és minden kormányzati szinthez szólunk. Végül pedig az FRA segítheti az EU intézményeket abban, hogy az EU emberi jog, alapvető emberi jogi kartáját mindennapi élő jogokká tegyük. Az Európai Unióban egy felmérést végeztünk, és ez szerint az alapvető jogokkal kapcsolatban nagy a az információs igény, és mindenképpen jogorvoslatot várnak az állampolgárok, ha ezek a jogok sérülnek. Az alapvető emberi jogokkal, amit mi egy internetes honlapot, Chartapédiát, vagy Kartapédiát indítottunk el, ez vége előtt az ügynökség pedig egy új kartapédia alkalmazást is elindít, egyfajta egyablakos tájékoztatási módszer gyakorlatilag az egy ablak három klikket fog jelenteni, de mégis az alapvető jogokat, bár ez felszínesnek tűnhet első pillanatra, mégis ezzel nagyon fontos, hiszen informatív, komoly forráshoz könnyű hozzáférés biztosít. Hölgyeim és uraim, befejezésképp a következőt szeretném elmondani, ez a negyedik éves jelentése az Eferának, és ügynökségünk ötödik évét tölti. Az új öt éves, több éves keret, amit folytatnunk kell az ügynökség munkájának fenntartása érdekében, a tanácsnál hamarosan elfogadásra kerül remélhetőleg, és a külső értékelést is az ügynökségről a jogszabályok értelmében kiadják, és ez fogja meghatározni az ügynökség fejlődési irányát. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a vezetőség, az igazgató tanácsból nézhettem ezt a fejlődést, és nagyon örülök annak, hogy az FRA ilyen fontos formában járhat hozzá az európai emberi jogok fejlődéséhez. A három nagy intézmény természetesen felhasználhatja, és fel is kell, hogy használja ügynökséget annak érdekében, hogy az alapvető emberi jogok mindenki számára mindennapi valósága váljanak. Köszönöm szépen, Branc Kéris asszony, most pedig az FRA igazgatóját, Morten Kierumot hallgatjuk. Thank you very much, Mr. President, and also thanks for the invitation to come here. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm, hogy ismételten meghívtak ide minket. Éves tradícióim már, hogy bemutatjuk éves jelentésünket, és ez kiváló alkalom az eszmecserére arról, hogy mi történt, illetve hogy merre tartunk. Úgyhogy nagyon várom ezt a mai vitát, és örülök annak, hogy együttesen tehetjük ezt az önök éves jelentésével, és figyelmesen hallgattuk az előbbi jelentés bemutatását. A bizottságnak is van egy éves jelentése, és mind a három dolog együttesen alkotja az igazi képet arról, hogy mennyire fontos az, emberi, az Európai Unió életében az alapjogi ügynökség. Nos, röviden, csak felületesen lehet beszélni olyan fontos területekről, amelyek jelenleg gondot jelentenek, és amelyek az elkövetkezendő hónapokban, években érdekesek lesznek számára. Először is a romák, aztán adatvédelem, menekültügy, és végül néhány szót a többszörös diszkriminációról. Nos, a romák kérdése még mindig nagyon komoly emberi jogi kérdés. Európában a fiatal romáknak csak 15%-a rendelkezik középfokú végzettséggel, ezek a legfrissebb adatok. Átlagban 40%, tehát a romák kevesebb, mint a fele él olyan háztartásban, aki éhesen feküdt le, tehát vacsora nélkül feküdt le az elmúlt hónapban, mert nem volt pénzük ennivalóra. A tagállamok és az európai intézmények, a parlament és a szakbizottságok is mindent megtesznek azért, hogy ezen a nehéz helyzeten javítsanak. Tavaly az EU megerősítette elkötelezettségeit, elkötelezettségét egy a nemzeti roma integrációs terveken keresztül, és reméljük, hogy ez valóban felgyorsítja a folyamatot. Az ügynökségünk eredményei azt mutatják, hogy valóságá kell váltani ezen programokat. Nos, úgy gondolom, hogy a nemzeti stratégiáknak és a cselekvési tereknek bizonyos dolgokat teljesíteni kell, talán a bevált gyakorlatot kéne elterjeszteni. A romákkal kapcsolatban vannak nagyon jó vizsgálatok, és van egy olyan dolog, ami mindig meg, megnyilvánul. Nos, akkor vagyunk sikeresek, hogyha olyan programokat tervezünk, ahol bevonjuk a romákat is foglalkoztatási, lakhatási, oktatási kérdésekbe, tehát a romákat is be kell vonni. Ez, az, ez a kulcskérdés. Fontosnak tartom azt is, hogy a monitoring rendszerünk működőképes legyen, azt hiszem, hogy csak így lehet igazi különbséget elérni igazán, így lehet csak megváltoztatni a romák életét. Ügynökségünk rendszeresen tesz közé adatokat, és ezekre alapozhatják munkájukat az EU-s intézmények vagy a nemzeti szervek. Bécsben a tagállamok egy csoportja és a bizottság rendszeresen találkozik, és megvitatják azt, hogy hogyan lehet ezt a monitoring folyamatot előre vinni, milyen, hogyan lehet ezt a jövőre nézve megtervezni. Egyébként ez benne van egy, az erről szóló rendelkezés benne van egy tavalyi bizottsági közleményben. Aztán Következő adatvédelem. Hogyan érjük el azt, hogy a technológia fejlődésével lépést tartsunk? A éves jelentésben is olvasható, hogy a közvélemény jobban felfigyelt erre a kérdésre az elmúlt években, és nagyon sokan aggódnak emiatt. Leginkább a leginkább a szociális média kérdése foglalkoztatja a lakosságot. Nos, az alapjogi ügynökség az elmúlt hónapban éves konferenciáját ennek a kérdésnek szentelte, tehát a profilkészítés, a, az adatok megtartása, tárolása, illetve a, a szociális média kérdése, a szociális hálózatok építése. Egyébként ott volt a parlament jelentéstevője e, e, ebben a témában ezt nagyra értékeltük. A harmadik kérdés, menekültügy. Az éves jelentés az észak-afrikaiak e, beáramlásáról is szól, ugye az arab tavasz eseményei következtés, ne, következménye ez, és egy olyan európai menekült ügyet, menekültügyi politikát kell kialakítani, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az alapjogokat. A, nagyon fontos az is, hogy a hazaszállítás megfelelő körülmények között történjen. Az igazi független nemzeti szervek tudják csak azt biztosítani, hogy a kiutasítási irányelvet megfelelően tiszteletben tartják. 2011-ben 13 tagállamnak nem volt ilyen rendszere. Ennél kicsit pozitívabb, jobb hír, hogy a tavalyi éves jelentésben azt észleltük, hogy kilenc országnak nem volt arra semmilyen, nem volt arra semmilyen alternatív megoldása, hogy a fogvatartás mellett hogyan lehet még kezelni a bevándorlókat, a menekülteket. Ez a helyzet azóta javult. Jó lenne, hogyha a közös európai menekültügyi rendszerről mi hamarabb döntés születne, ez egy keretet teremtene, és így azt hiszem, hogy elérhetjük azt is, hogy jobban tiszteletben tartsuk az alapjogokat menekültügy kérdésével. Nézzük a negyedik témát. Többszörös diszkrimináció. Arról van szó, hogy egy személy több oknál fogva, diszkrim, egy személy több oknál fogva diszkriminálnak, például egy roma nő, sterilizálnak akarata ellenére. Egyébként erről ehhez kap, erre volt is egy példa, hogy nemrégiben történt eset. Ez is benne van a jelentésben. Ez, a, ez egy viszonylag új kategória, és a jogászok, a szakértők egyre több ilyen esetet tudnak kategorizálni, egyre több a tapasztalat ilyen esetekkel, ilyen esetekkel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a eh, testre szabott eh, jogszabályi keret ilyen esetekkel, és ügynökségünk jelenleg egy projektet dolgoz ki a többszörös diszkriminációval kapcsolatban, mégpedig az egészségügyi rendszerre von, rendszerben migránsok, romák, a mentális problémákkal rendelkezők kérdését is tárgyaljuk, ez elég egy horizontális kérdés, valószínűleg a libébe, a libébe az ősz során térünk vissza ez, ezzel a kérdéssel. A horizontális irányelvről szóló javaslat segíten ebben a kérdésben, így több oknál fogva is be lehetne nyújtani panaszt többszörös diszkrimináció címén. Mi fog történni az elkövetkezendő év során? Nagyon komoly szakpolitikai döntés születik majd menekültügyben, adatvédelemben és más területeken, amelyek természetesen hatással vannak az Európai Unió alapvető jogaira. Röviden hadd mondjam el azt, hogy amikor az a tagállamokban utazok, civil szervezetekkel, hivatalnokokkal, tehát alkalmazottakkal egyeztetek, akkor látom, hogy a megszorításoknak milyen súlyos hatása van, illetve a gazdasági helyzet mennyire elmélyült. Nagyon oda kell figyelni a legrászorulóbbakra, azokkal, akik fogyatékkal élnek, akiknek mentális problé- egészségügyi problémái vannak, nem szabad az őket nem szabad az ő segélyeiket csökkenteni, vagy az etnikai kisebbségek, gyerekek. Fontos, hogy az oktatáshoz hozzáférjen mindenki, az egészségügyi szolgáltatásokhoz is hozzáférjen mindenki. Arra kérjük az ügynökség részéről a tagállamokat, hogy az elepjogokat mindig vegyék figyelembe, amikor megszorító intézkedéseket hoznak még a gazdasági nehézségek közepette is. Reméljük, hogy ez a jelentés segít abban, hogy megfelelő képet alkothasson az alap, alapjogi ügynökség fejlődéséről Európában. Szakértőink mindig rendelkezésükre állnak, bármilyen kérdésük is van. Köszönöm szépen, akkor. Köszönöm. Nem halljuk az elnököt, mikrofon nélkül hozzászólás, mikrofon nélküli hozzászólás. Number of members willing to take the floor. And... Többen is kérnek szót. Azt javaslom, mivel 4 óra 30-ig van időnk, hiszen a következő pont, akkor kezdünk Göncasszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Először is köszönetet, köszönöm a jelentést, meg az előadásukat is. Egyetértek, hogy az FRA nagyon fontos szereplővé, szereplőjévé vált ennek a területnek az elmúlt öt év során, és a, az önök meghívását nagyon sokan fogjuk elfogadni, és meglátogatjuk önöket. A, az európai többletértékkel kapcsolatban, ahogy ezt gyakran szoktuk mondani, említette a különböző alapvető jogi szinteket is. Az alapvető jogok és elvek kapcsán az Európai Uniónak, mint több szintű szervezeti formának nagy mértékben kell a nemzeti szintre támaszkodnia. Széleskörű kötelezettséget jelent ez. Ezért a gyengék a kezünkben lévő jogi eszközök, ahogy ön is azt többször említette. Igen, korlátozott eszközeink vannak ebben az értelemben. Azt kérdezném, annak kapcsán, amit ön is mondott az egyik meghallgatásról. A tagállamok értékelésénél, hogy sértik-e az alapvető jogokat vagy sem, nem csak egyetlen egy fejleményt kell vizsgálni, hanem az egész rendszert. Ez egyértelműen több, szélesebb és nagyobb, mint egy-egy szűk része. Ezt ön mondta, megpróbáltam visszaidézni az ön által elmondott gondolatokat. Kiterjed a mandátumuk arra, hogy ezt az egész rendszert vizsgálják? A jelentésből én azt látom, hogy inkább a különböző részeket vizsgálják, és erről kiváló rendszereket, eh, jelentéseket is írnak, de a rendszert magát nem vizsgálják. Úgy gondolom, a válasz nagyjából az, hogy nincsen ilyen meg jogkörük. De mi lenne akkor ehhez, mire lenne ehhez szükséges? Lehet, hogy e szakbizottság ebben előbbre tudna jutni önökkel. Köszönjük szépen, Gönc asszony. Egyre nő a lista. Azt javaslom, hogy két percet ne haladjon meg senkinek a hozzászólása. Gönc asszony, és így mutatta, hogy ez igenis megtehető. Bever úr. Bever asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az FRA vezetőségének, hogy eljött hozzánk, hogy be számoljon az elmúlt év eredményeiről. Nagyon röviden. Pusztán annyival szeretném kezdeni a hozzászólásomat, hogy vegyes érzéseim vannak. Egyrészt nagyra értékelem a munkájukat. Másrészt azonban, hogy mondjam, az az érzésem, hogy az ügynökség még mindig nem egyfajta viszonyítási alap bár csak az lenne egy ilyen referenciahely. Ha ehhez az kell, hogy a jogszabályt módosítani kell, tehát az önök jogkörént meghatározó jogszabályt, akkor bizony ezt is meg kellene fontolnunk. És a jelentés Flasikova Benyova asszony jelentésébe ezt be lehetne venni. talán ismétlem már harmadszorra is, vagy akár negyedszerre önmagam, de hogyha világosak az EU jogszabályok, az irányelvek, amelyeket végre kell hajtani, akkor úgy gondolom, hogy a bizottságnak több eszköze is van arra, hogy az annak nem megfelelő országokkal eljárjon. De az alapvető emberi jogok terén nincs semmi ilyen több kérdést említett, amiben van és ahol nincs. Tehát, hogyha arról, ha erről van szó, akkor mi van az Európai Uniós szerződéssel? Nagyon jó lenne, hogyha megfelelő jogköre lenne az ügynökségnek ahhoz, hogy erre vonatkozó tanulmányt készítsen. Például a média volt erre vagy Franciaországból a romák kiutasítása. Az ügynökség ugye nem szólalt, meg általában beszélt a romák helyzetéből, de azzal a konkrét helyzettel nem foglalkozott, és az az érzésem, hogy azért nem, mert nincs erre vonatkozó felhatalmazásuk. Ugyanakkor pedig többszörös diszkriminációról vagy diszkriminációról beszélünk. Nincsen az LGBT-re semmiféle jogszabályunk csak lenne, de egyfajta átfogóbb, összefüggőbb, koherensebb felfogásra lenne szükség, hogy meghatározzuk, hogy milyen kérdésekben járhatnak el. Én szerintem minden kérdésben eljárhatnának, ami az emberi jogokhoz kapcsolódik. Gálasszony. Well, uh... Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon üdvözlöm az igazgató tanács elnökét, illetve az ügynökség igazgatóját. Öt év után elmondhatjuk, hogy igenis jelen vannak az alapjogi térképe. Függetlenül attól, hogy ez a kérdés itt merül fel, egy másik szakbizottságban. Nos, bármi, bármilyen alapjogi kérdésről is beszélt, tehát a parlament az előbb buta bejut önökhöz. Említette a igazgató tanács elnöke, hogy mi a helyzet a többi ügynökséggel való együttműködésre. Nos, az elmúlt évek tapasztalat azt mutatja, hogy igenis lehetőség van arra, hogy együttműködjenek az ügynökségek egymás munkájára, támaszkodjanak az átfedések helyett, és ezért szeretnék is önöknek gratulálni. Említették, hogy milyen kérdésekre koncentrálnak a jelentésbe. Nyilván ezek a legfontosabb témák, de nekem lenne még egy javaslatom amire mindenképpen oda kéne figyelni, és a jövőben szeretném ezt viszont látni a éves jelentésekben. Ez a nemzeti és nyelvi kisebbségek kérdése, ez nagyon sok embert érint, az európai lakosság 10%-át érinti ez, és azt hiszem, hogy az a tendencia figyelhető meg az európai intézményekben, hogy ezt a kérdést megpróbálják egy kicsit engedékenyen kezelni, és az általános diszkriminatív, diszkriminációs kérdésekkel próbálják meg ezt összerakni, vagy ezekkel veszik egybe, pedig jó lenne, hogy ezt külön vennénk. Az előző több éves keretben egyébként fölmerült ez, hogy ez aggasztó, és ez igazi probléma a tagállamokban. Köszönöm. Nem halljuk az elnök hozzászólását. Zdanok asszony. Köszönöm szépen. Én is nagyon annak, hogy itt van Branskiris asszony és Kierum úr. Nos, én kritikus szoktam lenni az önök jelentésével kapcsolatban, legalábbis ez a hírnevem. Most hű leszek a hírnevemhez. De, csak, de folytatom ott, ahol az imént Gál Kinga abba hagyta, tehát a nemzeti kisebbségekről fogok beszélni. Nos, a tagállamok Vajon miért kérdőjelezték meg a nemzeti kisebbséghez való tartozás alapján történő diszkriminációt? Most azért, mert önök ezt a fajta diszkriminációt nem úgy kezelik, mint a többi fajtáját a diszkriminációnak. Ez az ötös fejezetben olvasható. Nem, nem azonos, nem identitás, vallás, stb. stb. alapján történő diszkrimináció, de a nemzeti kisebbségekhez való tartozást külön fejezet, vagy külön alfejezet. Igazából itt a rasszizmusról beszélnek. Ez csak részben azonosítható ezzel a fajta diszkriminációval. Aztán ott vannak a nyelvi kérdések. még az oktatásban megjelenő nyelvi diszkriminációról sem beszélnek. Pedig hát ez benne van az alapjogi kartában. Ha nemzeti kisebbségekről beszélünk, még akkor is beszélni kell a nyelvi kérdésről, és ez egyáltalán nem jelenik meg az önök anyagában. Kicsi egyensúlyra lenne szükség a jövőbeni jelentésekben. Még egy dolog. Amikor Monika Benyova jelentését tárgyaltuk, akkor említettük, hogy a tagállamok mennyire tesznek eleget nemzetközi kötelezettségeinek. Kiválónak találom a jelentésükben azt, hogy támaszkodni lehet erre, tehát nagyon jó információs forrás a tizedik fejezetben van egy kiváló táblázat, hogy melyik tagállam milyen egyezményhez csatlakozott, nem csatlakozott, mit ratifikált, mit nem ratifikált. Szép, színes, több jellel ellátott táblázat ez. Melyik országot kell arra sarkalni, hogy csatlakozni kell valamihez. Elnök úr! Nos, ha a LIBE kérdéssel fordul az ügynökséghez, akkor nekik ennek eleget kell tenni. Meg kéne nézni, hogy ezzel mit tegyünk, a különböző problémákat, hogy próbáljuk megoldani. Elnök, köszönöm szépen, tudomásul vettük ezt a megjegyzést. A koordinátorok döntésképesek ebben az ügyben, nekik kell erről döntést hozni. Tehát ők döntenek arról, hogy mi kerül fel a szakbizottságunk napirendjére, hogy minek lesz következménye, mi nem. Ezekről a kérdésekről a koordinátorok döntenek, de tudomásul vettem ezt a kérdést, és beszélünk majd róla. Most Flott asszony következik. Két perc, két perc. Donc on va passer vite sur les remerciements. Nos igen, csak nagyon röviden ez egy kitűnő munkadokumentum, szeretném Weber asszonyt támogatni a tevékenységről szóló jelentéssel kapcsolatos fejtegetéseiben. Világossá kell tennünk adott esetben kötelező érvényű eljárásoknak a meghatározását is arra az esetre, hogyha tagállamokban hiányosságokat állapítanak meg ön. Szólt a határellenőrzések kérdéséről is, és elmondta, hogy ezzel kapcsolatban a frontex való 2007-es együttműködésben például fenntartásaik vannak. Nyilván ön is részt vett azon a fórumon, amelyet a Frontex rendezett az alapjogok kérdésében. Szeretném tudni, hogy önök hogyan kívánják elérni azt, hogy az önök ügynökségének a tevékenysége, valamint a Frontexnek a tevékenysége egymással összhangban álljon teljes körűen, és különösen az alapjogokkal összhangban álljon. Gondoljon például itt a nyilvános jegyzőkönyvek kérdésére, ami pedig a romák kérdését illeti, ezzel kapcsolatban a Világbankkal együttműködésben megrendeltek egy tanulmányt, és itt a különböző érintetteket különböző szinten megkérdezték azokat, akik érintettek a romák integrációjával kapcsolatos stratégiában. Nos, ki kellene dolgozni bizonyos mutatószámokat, hogy a stratégia hatékonyságát mérni tudjuk. Ezt a munkát tehát még folytatni kell. Milyen emberi erőforrások állnak rendelkezésre az önök ügynökségében, a munka elvégzésében, és a közös mutató számoknak a kidolgozásában, amelyek valamennyi tagállammal el kellene, hogy terjedjenek. 2012-ben van egy köztes mérleg a cselekvési tervvel kapcsolatban, amit az utazó kiskorúakkal kapcsolatban készítettek. Hogyan néz ki ez a mérleg, milyen tapasztalataik vannak ezen a területen, milyen tapasztalataik vannak a kísérlet nélkül utazó kiskorúak esetében milyen jelzőszámokat tudnánk felállítani, ami lehetővé tenni a tagállamok, az intézmények és az érintettek számára, hogy jobban láthassák, hogy az ezzel kapcsolatos politikák mennyiben hatékonyak. Klész úr, parancsoljon. Fózitő? Elnök úr, három dologra szeretnék a jelentésből koncentrálni, természetesen sokkal többre lehetne, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amely az önök munkájának valóban egy kisebb részét képezi, csak hiszen nagyon széles hatáskörük van. A 61. Monda, oldalon jelzi, hogy meg kell szüntetni a politikai részvétellel szembeni, illetve az azt akadályozó akadályokat. A választásokon való részvétel például a vendéglátó országban a, egyelőre még nem alapvető jog, és a fogadó ország szempontjából, illetve a fogadó országtól függ, hogy megszervezi-e az erre vonatkozó lehetőséget. Az alapvető jogoknál tulajdonképpen úgy látom, hogy inflálódnak a jogok. Említette ezen kívül a az illegálisan Európában tartoz, az Unióba terén tartózkodóknak a fogvatartását is, és említette ezen kívül a nyitott vagy félig nyitott intézményekben való elhelyezést. Belgiumban ez adott esetben nem ingyenes, az önkormányzatoknak is részt kell vállalni, anyagilag 500 eurót fizetnek a, egészen addig, amíg haza nem, vissza nem küldetik őket, és beszél például azokról a nőkről, akik burkát oldanak, más testet részben vagy egészben fel, elfedő ruhát, és arról is, hogy a nők szabadság jogait is védeni kell. De az iszlámonhoz tartozó országokból a nők azonban, mint tudjuk, jelentős diszkriminációnak vannak kitéve az ilyen jellegű jelentés részek tulajdonképpen a meglévő problémáknak a megerősítéséhez járulnak, azonban úgy gondolom csak hozzá. Köszönöm, Luna Csek asszony. Yes, also from my side I would like to... Nos, én is szeretnék köszönetet mondani az elnök az ügynökségnek, Kierum úrnak és Brandskiris asszonynak nem csak a jelentés elkészítésért, hanem azért a kiváló munkáért, ami, amit végeznek az ügynökségben. Egy osztrák újságban egy nagyon kritikus újságcikket olvastam um, önökről, de aztán erre nagyon kiválóan válaszoltak. Az önök ügynökség, önök ügynökségnek munkáját nem nagyon figyeli, a média nem nagyon tudnak erről. Kérdezem, hogy mit tesznek azért, hogy hogy jobban megismerje a közvélem, illetve a sajtó az önök munkáját, ne csak egy oldalúan, vagy véletlenszerűen ítéljék meg az önök munkáját. Említették a menekültügyet, illetve azt, hogy szükség van egy közös európai menekültügyi rendszerre, már régen mondjuk mi is ezt. Tehát egy véleményen vagyunk, említette, hogy igazi nemzeti megfelelő rendszer nincsen arról, hogy hogyan kezelik a hogyan kezelik a menekülteket, ha őket fogva tartják, akkor hol, ha kiutasítják őket, akkor hogyan. Ön szerint, önök szerint miben, milyen támogatásra lenne szükségük a parlamenttől ebben a kérdésben? Aztán nagyon sok ország így hazám Ausztria is megpróbálja kitelen, kitoloncolni azokat is, akik beilleszkedtek már, akik beszélik a nyelvet. Van, er, van egy, most egy konkrét eset, egy, egy koszovói úr és egy ukrajnai hölgy, akik egyébként házasok, és már régóta élnek Ausztriában, kiváló életet alakítottak ki maguknak, és ki akarták őket utasítani, az egyiket Koszova, másik Ukrajnában, ez ugye nonsense. Mi a helyzet az LGBT jogokkal? Ez a következő kérdés. A parlament nemrégiben egy jelentést készített erről a homofóbiáról. Az összes frakció, tehát a legtöbb frakció ezt, ezt jóvá hagyta, és hát nagyon fontos az önök munkája ezzel kapcsolatban. Mikor fejezik be ezzel kapcsolatban a munkát? milyen támogatást tudhatnak már magukénak, hányan csatlakoztak ehhez a munkához. Jó lenne ez, az, e, jó lenne, hogyha összefognánk, és ezek az önök ügynöksége és az európai intézmények együttműködnének ebben a témában. Bronz úr! Nos, felmerült a kérdés, hogy az alapjogi intézmény, alapjogi ügynökség képviselői foglalkoztak el a különböző politikai pártok elleni diszkriminációval. Erről nem kéne jogszabályokat alkotni a tagállamokban? nem számít az úszításnak, hogyha valaki úszít, hogyha valakit egy politikai párt utálatára készítenek, késztetnek. És ez milyen ideológiákra igaz? Talán pozitív diszkriminációról is szó van esetekben? Köszönöm, Sógor úr! Thank you. I was just, uh... Köszönöm. Éppen a hatodik fejezetet olvasom. A rasszizmusról és etnikai diszkriminációról, és nem találtam egy szót sem azokról, akik etnikai kisebbséghez tartoznak Szlovákiában, és akik akiket a nyelvtörvény többszörösen is sújt. Több esetet említenek ebben a fejezetben, de egyik sem merít ebből a körből. Ez a kérdésem, hogy tudnak-e egyáltalán. Ugye tudják, hogy van az a nyelvi törvény, ami tulajdonképpen bünteti ebben az országban az etnikai kisebbségeket. Grészbekasz. Bref, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden. A kollégákhoz hasonlóan szeretném kihangsúlyozni, hogy az éves jelentés tartalommal van teli, és nagyon sok szép pontot emel ki. De lenne egy téma, amire most összpontosítanék, amely számomra fontos, és amely a véleményem szerint nem érvényesül kellőképpen itt Európában. Nevezetesen az a figyelem, amit a gyermekek védelmére kellene fordítanunk. Önök ezzel kapcsolatban egy fejezetet írnak össze, és beszélnek azokról a kiskorúakról, gyermekekről, akik áldozatává vál, áldozattá válhatnak, mert hogy kísérő nélkül utaznak. Van egy olyan rész is, amely a kifejezetten a kiskorúakra vonatkozó jogszabályokkal foglalkozik, és annak nehézségét taglalja, hogy itt ugye vannak olyan eh, különböző országokból érkező házas párok, akik aztán elválnak, és adott esetben a gyermek elhelyezés körül bonyodalmak alakulnak ki. Az ilyen különböző országokból érkező házaspárok esetében számtalan követelést fogalmaztunk meg, és úgy tűnik, hogy ezeknek a pároknak az esetében nem igazán képesek a tagállamok kétoldalú megoldásokat találni, különösen ami a gyermekek helyzetét illeti. Írásban is fogok élni majd ezzel kapcsolatos megjegyzése, de szeretném hallani az álláspontjukat ezzel kapcsolatban, hiszen nem lehet az, hogy ez a helyzet és ezek a visszásságok önök előtt ismeretlenek. És szeretnék visszatérni arra, amit már egy kolléga elmondott. Nagyon érdekesnek tartom azt, érdekesnek tartanám azt, hogyha többet hallhatnánk az önök munkájáról a jövőben és a kommunikációs csatornák felhasználásával az önök munkája az európaiak számára sokkal inkább hozzáférhetővé és ismerté válna. Roméva úr, fél perce van, tényleg kérdést tegyen fel, mert nem nagyon van rajta a listám. Elnézést kérek, hogy elkéstem rövid kérdés. A diszkrimináció ellenességről is szól egy fejezet, illetve a többszörös diszkriminációval. Még nincs a egyelő bánásmódról szóló irányelvben erről semmi, de kérdésem, hogy ez megváltozna, annak lenne hatása az európai diszkriminációs helyzetre? Jó, köszönöm szépen! Először az igazgató tanács elnöke következik, aztán pedig igazgató úr, tessék, Brandt, kéri asszony. Köszönöm szépen! Megköszönöm ezt a rengeteg kérdés, észrevételt. Erről még a hazaúton is beszélni fogunk, illetve ott, otthon is a ügynökségben. Nos, nagyon sok kérdés utalt a, az ügynökség hátterére. Miről szól a mandátumunk, mi az, amiről írhatunk, amiről nem írhatunk. Nos, ez a több éves kerettől is függ, ugye erről jelenleg folyik a vita, illetve az elkövetkezendő vitáktól is, tehát az ügynökségről szóló rendelet kérdéséről szóló vitáról van szó. A rendelet értelmében még az év vége előtt el kellene készülnie, vagy le kellene zárulni ennek a vitának. Most kell igazán elgondolkodni azon, hogy milyen legyen a jövőre nézve a ügynökség felépítése, a mandátuma, és a parlamentnek ebben a kérdésben nagyon fontos szerepe lesz. Már a mai vitából is kiindulva azt mondhatnám, hogy el kell gondolkodni ezen, és az ügynökség talán hasznosabb is lehetne. EU-s ügynökség vagyunk, ennek bizonyos korlátai vannak, tehát nem minden de a tagállamokban a munkánk leginkább a monitorizáshoz hasonlít, és tudjuk, hogy vannak erre külön ügynökségek, külön szervek, tehát próbáljuk az átfedést elkerülni. Zanok asszony Megköszönöm a kérdését. Nyelvi kérdések, illetve Gál Kinga és mások is utaltak erre a kérdésre. Nos, valóban az ügynökségünk a diszkrimináció keretében foglalkozik ezzel, de a karta a diszkrimináció egyéb okait is ismeri, tehát mi igazából ebből indulunk ki, tehát a jövőben ezt fogjuk inkább figyelembe venni. Ön is, ön is utalt az oktatásban a nyelvi problémákra, például a gyermekek jogai témában lehet ezzel foglalkozni. Egyre több problémáról van tudomásunk Európai Unió szerte ez ügyben. kritikus megjegyzések, illetve konkrét kérdések, ezt Morten majd nyilván kiegészíti. Említették a 61. oldalt a jelentésben, például a helyi, választ, helyi hatósági választásokon való részvétel kérdését. Nos, az ügynökség a politikai részvételről ugye elvéleményét, hogyha nincs joga egy személynek részt venni a helyhatósági választásokon, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyire lehetséges az integráció. A bevált gyakorlat, vagy az ígéretes gyakorlat közététele lenne a követendő út, és az ügynökség nagyon szívesen látná el azt a feladatot, hogy begyűjti a bevált gyakorlatokat, és ezeket megosztja, közé teszi. Ha már más ezt nem teszi meg, és az ügynökségünknek egyébként feladata, feladata is az, hogy a bevált gyakorlatokat összegyűjtse. Még egy dolog, elnézést elfelejtettem. Hát végül is utaltam a nemzeti kisebbségekre, de konkrétabban is kell erről beszélnem. Ugye a diszkriminációnak ez is egyik oka lehet, nemzeti kisebbséghez való tartozás A jövőben ezt meg fogjuk vizsgálni. De a több éves keret ö, szempontjából ugye adottak a, a szempontok, eddig a rasszizmussal foglalkoztunk igazán, és akkoriban azért volt ez a kérdés annyira felkapott, mert a rasszizmussal és xenofóbiával foglalkozó ügynökséget átalakították, tehát a rendeletben erre történik konkrét utalás, hogy ugye az átalakulás után, és mi lettünk, a, mi váltunk jogutóddá átalakulás után nekünk kell foglalkozni konkrétan ezzel a kérdéssel, de az önök által említett problémával is foglalkozni fogunk. Köszönöm. Öröm, te jössz. Igen, nagyon röviden a mandátumról. Amikor az ügynökséget megalapították, akkor arról is szó volt, hogy igen, széles körű emberi jogi ügynökség legyen, általánosságban foglalkozzon az emberi jogokkal, ahogy az Európa Tanács munkájából tudjuk különböző elemekkel. És a másik opció az volt, hogy egy korlátozottabb legyen -e a hatáskör az EU jogszabályok végrehajtása az alapvető jogok terén. Ahogy az elnök asszony is említette, Az értékelést követően természetesen azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen ügynökségre van szükség, amivel biztosítani lehet holisztikus vizsgálatok végrehajtását. Hatalmas ez a csomag, hatalmas a munka, és talán, ha megengedi a válaszom, egy van most nem térnék erre ki, talán visszajöhetnénk egy későbbi időpontban. Egyelőre egy tanulmányt készít, kezdünk el készíteni, amelyben pontosan a földközi tenger térségbeli helyzetet vizsgáljuk, az ottani határellenőrzéseket, a hajókon a helyzetet, a tengeri határok és a 4-5 szárazföldi, illetve repülőtéri határ átkelő helyeket. Különböző csoportjaink vannak, voltak, Eter e pontokon meg kérdezték az érintett migránsokat, menekültesek, menekült kérőket, vagy a tisztviselőket, azokat, akik segítettek, azokat, akiket visszaküldtek a határ mindkét oldalán, például a görög-török határ mindkét oldalán. Óriási gazdag anyagunk van tehát, amit megvizsgálhatnak, és nagyon örülnénk, hogyha egyszer megbeszélhetnénk majd ezt az ősz valamelyik hónapjában hogy mit tudnának önök ebből az anyagból csinálni, hiszen rengeteg javaslat meríthető ebből a következő lépésekre nézve. Ami az LGBT nagy felmérésünket illeti, e hónap végén zárjuk le. Nagyon remélem, hogy százezer választ kapunk. Ez egy szilárd adatmennyiség lesz, és már nagyon várjuk, hogy elemezhessük, hiszen különböző eredményeket kapunk a gyűlöletbeszédre, gyűlöletbűnökre, a társadalom különböző motivációs elemeire nézve. Ez a területen valaha legnagy, végzett legnagyobb felmérés. Aztán a következő kérdés a horizontális irányelv. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez nyilvánvalóan fontos elem a munkánkban, ezt nagyon jól kiegészíteni az egész munkát, de külön a többszörös diszkriminációt. Reméljük, hogy ezzel előrébb tudunk majd lépni, bár tisztában vagyok a korlátokkal a gyermekek helyzete. Nos, ez egy olyan terület, amin megpróbálunk dolgozni, mert tudjuk, hogy többet lehet még tenni, várjuk a parlament véleményét, kezdeményezéseit, és azt, hogy nekünk is elmondják, hogy nekünk mit kellene tennünk a gyermekek jogával kapcsolatban, hiszen az EU-nak új mandátuma van e térre vonatkozóan, például a fogyatékossággal élők kapcsán is, fogyatékkal élő gyermekek kérdéskörében is ötleteket várunk. Köszönöm. Az elnök... Je n'ai pas entendu de réponse à mes questions, donc. Nos, sajnos nem kaptam választ a kérdésemre, úgyhogy engedjék meg, hogy megismételjem ezt. A romákkal kapcsolatban tettem fel egy kérdést. Hogyan kívánják a jövőben folytatni ezen a területen a munkájukat, és a világbankkal közösen megbízásba adott tanulmányukból milyen következtetéseket vonnak le a maguk számára. A kísérő nélkül utazók, gyerm, kiskorúakkal kapcsolatban pedig várom szíve, szíves állásfoglalásukat. Clay Clays does too, so if you, if you would like to, and Mr. Bronx, if you would like just to, if you would like... Lennek, lennének kedvesek válaszolni egy percben azoknak a képviselőknek, akik úgy érzik, hogy nem kaptak megfelelő választ. És akkor lezárhatjuk a vitát. Megtennék ezt? Köszönöm. L'autre, Madame Flotre, il y a eu un problème de traduction, un problème d'interprétation. Si vous pouvez répéter tout simplement la question. Itt egy fordítási probléma volt, nem érkezett meg az üzenet, kérem, hogy ismételje meg 30 másodpercben a kérdését. Tehát, mit szándékoznak tenni azok alapján, a vizsgálati eredmények alapján, amelyek az önök által és a Világbank által megrendelt tanulmányból következnek. Milyen jelzőszámokat kívánnak kidolgozni, és hogyan kívánnak azokat elterjeszteni? Másik kérdésem pedig a külföldre kísérlet nélkül utazó kiskorúak. Ebben a témában is jelentés fog készülni. Hogyan folytatják ezen a területen a munkájukat, hogyan értékelik a kísérlet nélkül utazó gyermekek helyzetét? Point raised. Ugye Sogor úr is, Klász úr is felvetett. Itt van nyugodtan, hogyha kell még egy perc, nézzen bele a jegyzeteibe, válaszoljon, de aztán fejezzük be, mert egyszerűen nem tudunk áttérni Trianta Filidis kollega jelentésére. Röviden kérem. Igen, nagyon sajnálom, egy kicsit küzdködtem. Az ön franciája egy picit gyors nekem, ne haragudjon. A roma felmérést. Valóban volt egy nagy roma felmérés az ensz és az UNDP-vel együtt. Nagyon örültünk, hogy ezeket a dimenziókat is felvettük a témáink közé. Most a felmérés részeként, ugye 300 önkormányzatban folytattuk ezt le, azt akarjuk megnézni, hogy mit tesznek, mi, mik az ígéretes gyakorlatok. Ennek alapján a következő szakaszban, jövőre, azt fogjuk megvizsgálni, hogy ezek közül az önkormányzatok között participatív formában megvizsgáljuk, hogy melyek azok az üzenetek, azok a módszerek, amelyekkel felgyorsíthatjuk az integrációs és szociális folyamatokat a négy e- vázolt területtel kapcsolatban. Ugyanakkor, mint mondtam, együttműködünk a tagállamokkal, illetve hát egy, az érintettek egy kis csoportjával, egy monitoring mechanizmus kialakítását végezzük, elsősorban, amit saját maguk használhatnak, és hogy összehasonlítható indikátorokat kapjunk. Amit majd végül mind a 27 tagállamban alkalmazhatunk. Ugye a felmérést ki fogjuk terjeszteni az EU egészére, az összes tagállamra. Most csak 11-nél végezzük egyelőre, és aztán remélhetőleg ki tudjuk terjezni. A, aztán a kíséret nélküli kiskorúak. Hát ezt pillanatnyilag nem vizsgáljuk. Megvan a tanulmány, és mint mondtam, a munkát most a határoknál végezzük. Korlátozottak a forrásaink. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem is vagyok biztos abban, hogy egyáltalán részt veszünk -e ebben rövid távon vagy középtávon. Lehet azt javasolnám, hogy azok, akik úgy érzik, hogy kérdésüket nem válaszolták meg teljes mértékben, adják be a kérdést az ügynökségnek írásban. Így is túlléptük, nagyon-nagyon túlléptük a vitaidőt, jelentős ez a jelentés, jó volt a vita, meg is van az oka természetesen, hogy túlléptük, de hát eh, biztos vagyok abban, hogy lesz mód arra még, hogy az ügynökségnek feltegyük a kérdéseket, és hogy hajlandók lesznek majd a kérdéseket, feltételezéseket írásban is fel tudjuk tenni, és erre válaszolnak, mert most sajnos tovább kell lépjünk. Úgyhogy mindaz, ami most reggel történt, ami most, ami reggel történt, az nem fordulhat megint elő délután. Most lesz a koordinációs ül, koordinátorok ülése is. Köszönjük szépen az FRA képviselőinek. Négy éves munkáról számoltak be, csak remélni tudjuk, hogy az alapvető emberi jogi ügynökség jobbá teszi a világot. Köszönöm szépen. Yep. So, let's move on. Let's... Folytassuk a munkát. Folytassuk a munkát. 9-es napi rendi pont. Jobb felelősség megosztás és a kölcsönös bizalom javításának uniós ütemterve. Kiriakos Trianta úr, az előadó Módosításokat kell ma megvitatnunk, 150 módosítás, nem kevesebb, mint 150 módosítás érkezett a jelentéshez, egyébként a legutóbbi Libe, májusi Libe ülésen tárgyaltuk meg először ezt a jelentést, és most beszélünk a módosításról. Köszönöm szépen, elnök úr, mint ön is tudja, itt a saját kezdeményezési jelentésről van szó, melynek témája, hogy szeretnénk hozzájárulni érdemben az Európai Unión belül a szolidaritás és a terhek egyenlő elosztásának megvalósításához. Ennek a jelentésnek a fő célja az, hogy olyan keretet teremtsen, amely lehetővé teszi, hogy a terhek egyenlően legyenek elosztva, és a felelősség is egyenlően oszoljon el az Európai Unió belül a menekült ügy kérdésében, és azok a tagállamok, akik aránytalanul nagy terhekkel küzdenek a menekült ügyi kérdésekben, azok minden további nélkül segítségre számíthassanak az Európai Unió részéről, anélkül, hogy más tagállamok kivonják magukat a felelősség alól. A nemzetközi egyezmények, és az európai jog jogszabályai is eh, rendezik a menekültügyi kérdéseket. Számtalan mozdosító indítvány került benyújtásra a kollégák részéről, és ezek azt mutatják számomra, hogy az általam megfogalmazott célokat önök is hajlandóak vállalni, illetőleg kiegészítik és teljesé teszik a jelentésemet. Úgy gondolom, hogy még a kompromisszumos módosító indítványok kidolgozására is rendkívüli sok lehetőség mutatkozik, hiszen nagyon sok olyan módosító indítvány került benyújtásra, amely kiegészíti valamely másikat, és együtt elfogadható. Aztán vannak persze olyan kérdések is, ahol majd vitatkoznunk kell, mert hogy a módosítanítvány célja nem áll összhangban az eredeti jelentésbeli célra, vagy pedig olyan pontról szól, ahol nem engedhetünk kompromisszumnak. Én szeretnék azokra a pontokra koncentrálni, ahol képesek leszünk kompromisszumot elérni. Véleményem szerint azokat úgy kell megvizsgálni a javaslatokat, hogy mennyiben alkalmas a kompromisszumos álláspont kialakítására, és remélem, hogy ezzel önök egyet fognak érteni. Az egyes módosító indítványokat kategóriákba osztottam, valamelyek a preambulum bekezdésekre vonatkoznak, Monika Hollamájár, Szilvi Guillaume, érdemli meg a köszönetet itt a B preambulum bekezdéssel kapcsolatban, és van egy kompromisszumos módosító indítvány is ehhez a bekezdéshez. Ami a bevezetőt illeti, a negyedik bekezdés eh, arra vonatkozik, hogy a különböző tagállambeli helyzeteket, illetőleg a nemzetközi porondon kialakult helyzetet rögzítsük, leírjuk. Fontos, hogy megfelelő statisztikai adataink legyenek, amelyeket összehasonlítunk az egyes tagállamokban rendelkezésre álló menekültügyi kapacitással. Itt egy kompromisszumos módosító indítványt fogok javasolni, amely Nagyja Hírs, Monika Holmeyer eh, módosító indítványait figyelembe veszi a menekült jogi kérelmeknek a arab tavasz után megnövekedett számára való tekintettel Buzutil úr bizonyos tagállami helyzetekről egy szót a módosító indítványában, mert van, vannak olyan tagállamok, amelyek földrajzi elhelyezkedésük révén különösen nagy menekült áradattal kell, szemben nézzenek. Fontos, hogy itt biztos alapokon álló biztos alapokon álló menekült ügyi döntésekre kerüljön sor. Erről eh, Holmeyer kolléga és eh, Buzutil úr is beszél, aki egyébként a befogadó kapacitást is fontos szempontnak tekinti. Szerinte intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a nagyon és ingadozó nagyságú menekült áradattal megfelelően szemben tudjuk nézni, ezt Guillaume kolléga javasolta. A tagállamoknak egységes és igazságos menekültügyi eljárásokra van szükségünk, ahogy Guillaume és Papanikoló kollégák tették világosan módosító indítványokba, ami pedig a gyakorlati és technikai szinten való együttműködést illeti, itt üdvözöljük azokat a módosító indítványokat, amelyet Jorgo Papanikolaou és Szilvi Guillaume nyújtottak be. Ezek az európai menekült ügyi megfigyelő központnak, illetve koordinációs központnak a szerepét erősítik, és praktikus támogatást nyújtanak a szakértői csoportoknak a tagállami tevékenység támogatására való bevonásában. A kompromisszumos módosító utal arra a tényre is, hogy ennek a központnak a sikeres működése nyilvánvalóan a tagállamoknak az aktív részvételétől is függ, ami pedig az együttműködést illeti az európai menekültügyi rendszer és a Frontex között. Így utal, ebben a kérdésben utalok Guillaume kolléga és Holmeyer kolléga módosító indítványaira, amelyek arról a kötelezettségről beszélnek, hogy a Frontexnek a nemzetközi egyezményeket az emberi jogok területén be kell tartania, és nem szabad, hogy egyszerű kitoloncolásra sor kerüljön. Ami pedig a pénzügyi szolidaritást illeti, ezzel kapcsolatban a módosító indítványok egy irányba húznak, így tehát nem szükséges kompromisszumos módosító indítványokat e, előkészíteni. Én négy indítványt készítettem elő, amelyek a szövegnek pusztán csak a kohézióját hivatottak biztosítani. Szükségességről szólunk, e eszközök felhasználásának rugalmasságát illetően, és a pénzforrásokhoz való gyors, egyszerű hozzáférést is fontosnak tartjuk, hogyha előre nem látható menekültügyi helyzetek alakulnak ki. Aztán azt is biztosítani kell, hogy többlet értéket érjünk el az egyes projektek esetében, amelyeket az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósítanak meg, és nem szabad, hogy itt az európai költségvetés a menekült ügy finanszírozása terén a tagállami költségvetés helyében lépjen. Ami pedig a illetékességek, hatáskörök felosztását illeti, itt fontos arra utalni, hogy a Dublini rendeletnek a logikáját azt az Európai Bíróság joggyakorlatára való tekintettel is módosítani kell. 2014-ben az Európai Bizottság ezt a Dublin rendeletet felül fogja vizsgálni, és erre hivatkozik egyébként Monika Holmeyernek a módosító indítványa, amely, amely az Európai Bizottságnak ezt a feladatát tudomásul veszi, de nem üdvözli, ahogy ott elhangzik. Fontos, hogy ez a felülvizsgálat az európai szabályokat figyelembe vegye, és utalunk arra, hogy a Dublin nem biztosítja a terheknek a megfelelő méltányos eloszlását a tagállamok között. Úgyhogy ennyiben az is szükséges, hogy a továbbiakban eszmecserét folytassunk arról, hogy melyik a hatáskörre rendelkező, illetőleg illetékes állam az adott menekültügyi kérdés megoldásában, ami pedig a menekültügyi kérelmeknek az elbírálását. Illeti az ezzel kapcsolatos módosító indítványok is azon is irányba haladnak, mint az én jelentésem, a legtöbb ilyen kérdésben megfelelő kompromisszons indítványokat tudunk majd kidolgozni, amelyek amelyek a közös menekültügyi kérelmi elbírálás lehetővé teszik. Természetesen az emberi jogok betartására a, menekül, a menedék jogot kérők esetében is figyelni kell, és ennek megfelelő szolid alapokon álló döntéshez kell vezetnie, és nem szabad, hogy itt egy egyszerű döntés lépjen a körülmények megfelelő mérlegelése helyére. Ami a nemzetközi menekültügyi védelmet illeti, a legtöbb ezzel kapcsolatos módosító indítvány az a Euréma kísérleti projektre vonatkozik. Ezek azt emelik ki, hogy ezek, ez a projekt nem volt kellően sikeres, és több siker eléréséhez szükség van a tagállamok aktív együttműködésére. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy javaslattal fog élni a nemzetközi védelemben részesülők és menedékkérők áttelepítésének tárgykörében. A menekült ügyi és migrációs alap keretében pénzforrásokat allokáltak arra, hogy ezeknek a személy csoportoknak az áttelepítésére megfelelő forrás legyen, de hát itt különböző embercsoportokról van szó. Szóval vannak ugye nemzetközi videlem alatt állók, másosorban vannak a menedékkérők, mielőtt, meg, mielőtt hogyha tehát csak a probléma kör megfelelő vizsgálata után leszünk képesek itt döntést hozni, különösen, hogyha a menedékkérőknek a befogadásáról van szó, és az ő más országokba, uniós tagállamokba való áttelepülésének finanszírozásáról van szó. Tehát itt nem szabad még előre elhatároznunk dolgokat, ami pedig a kölcsönös bizalmat illeti az új szabályozás keretében az Európai Unió, és ezt szeretném aláhúzni, tehát nem arról szól a részem, a jelentés a negyedik része, hogy meg kell változtatni a vízumadási szabályokat, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy a vonatkozó rendeletek, amelyek ezeket a kérdéseket, illetőleg a határ ellenőrzést szabályozzák, azok esetében fontos, hogy hogyan tudnak ezek a rendeletek is eleget tenni a menekült ügyi elvárásoknak. Fontos lenne ez, hiszen a tagállamok számára is a közös ügy előnyökkel járna, hiszen ők is akkor tudnának, hogy melyek az egységesen európai szinten érvényes szabályok, és nem használhatnák ki a joghézagokat az emberkereskedők és embercsempészek. Szeretnék bocsánatot kérni a gyorsaságért, a gyors felolvasásért a tolmácsoktól. Köszönöm a módosítások bemutatását, most meghallgatjuk a képviselők véleményeit, és utána rögtön az árnyék jelentéstevők következnek. Buszutilul az első. Kért szót? Igen, igen. De Holmájer asszony az érnyék jelentős tevünk, talán neki kéne először megadni a szót. Jó? Akkor először az árnyék jelentős tevők, és utána a többi képviselő következik. Holmájer asszony. Ó, tankesülj, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Trianta Filidis kollégának és munkatársainak köszönetet mondani az intenzív és jó minőségű párbeszédért, amire alkalmunk volt, és azokért az intenzív erőfeszítésekért, amelyek a közös kompromisszumok megtalálására vonatkoztak. Ez egy saját kezdeményezési jelentés, hogyha eznek a témát jól végig gondoljuk, akkor úgy gondolom, hogy először is a hatos kompromisszumos indítványról kell szólnunk. Itt a megszigorított védelmi szabványokról van szó. Szóval összességében szerintem az lenne a fontos, hogy a védelem területén kidolgozott szabályokat, és amelyek már ugye hatályban vannak, azokat betartsák. Nem arról van szó, hogy a védelemre vonatkozó szabályokat, sztenderdeket szigorítanunk kell, hanem az a lényeg, hogy egyáltalán betartsák őket. Úgyhogy ne növeljük, ne szigorítsuk a szabványokat, a standardeket, mielőtt még elérnénk a már meglévők betartását. Úgy gondolom, hogy összességében jó minőségű előírásokról van itt szó, és arra kell, hogy koncentráljunk, hogy ezeket tényleg betartsák. Úgyhogy én annak biztosítanék előnyt a hatos kompromisszum keretében, hogy ez történjen meg. A nyolcas kompromisszummal kapcsolatban lenne egy további kérdésem. Ha az a fontos, hogy egy értékelést, egy monitoring tevékenységet végezzünk, akkor Trianta Filiz kollégához az lenne a kérdésem, hogy ugye egy szó volt arról, hogy itt a különböző helyi partnerek együttműködnek ebben az értékelésben és felülvizsgálatban. Én ezt nem tartom a gyakorlatban túl könnyen megvalósíthatónak itt arról van szó, hogy csak a saját álláspontjukat továbbítják, és az ajánlásokat fölveszik a munkájákba, vagy tényleg azt gond, arra gondolt ön, hogy az értékelési folyamatban, az értékelésben részt vesznek. Hiszen úgy gondolom, hogy a helyi nem kormányzati szervezetek 27 vagy 28 tagállamban hogyha részt vesznek ebben az értékelési folyamatban, az gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Ezzel kapcsolatban tisztázást kérek. Tehát és alapvetően itt a, az ön eltökéltségét ezzel kapcsolatban helyesnek tartom, de kérdés az, hogy ez a közös eh, bizottsággal együtt lefolytatandó monitoring, ez mennyiben valósítható meg. Fontos, hogy itt világos felelősségfelosztás legyen ezen a területen is, különben nem eh, lehetünk képesek a realisztikus eredményeket felmutató értékelést készíteni. Aztán lenne egy kérésem az eurémával kapcsolatban az Eurimával kapcsolatban az lenne a kérdésem a 15-ös kompromisszumos módosító indítvány tekintetében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 az az intenciónk, vagy a szándékunk, és most egy életközeli példát mondok, hogy a Málta a leginkább érintett, ebben a kérdésben, neki nincsen hátországa a menekült áradat kezeléséhez, tehát a Máltáról való áttelepítés ugye nem optimálisan folyik, és egyáltalán Málta a leginkább érintett állam, Olaszország esetében ugye sokszor lampedúzáról esik szó, de úgy gondolom, hogy messze Málta az, akit a legsúlyosabban érint ez a probléma. Ez egy olyan ország. Aztán van még egy ország, ez Belgium, amely ugyan nem a frontvonalban van ebben a kérdésben, már csak földrajzi okokból sem, de másodszorban mindenképpen érint azon specifikus helyzetből adódóan, amit itt Belgiumban láthatunk, illetőleg részszint Görögországban is láthatunk, amely bevándorlás országának számít. Aztán nekem az lenne a kérésem Filiz kollégához, hogy talán hajlandó lenne, hogy a 15-ös módosító indítványhoz hozzáfűzni, hogyha valaki ugye elismert menedékes, akkor nem tudom, hogy az ő esetében nem tudnánk-e segíteni az ilyen túlterhelt országoknak, mint Máltának, hogy rendezzék az ő helyzetét, és ebben az esetben nem lehetne -e biztosítani a többi tagállamnak a segítségét, hiszen Málta itt túl van terhelve ebbe a kérdésben. Aztán lenne egy különös megjegyzésem láthatjuk, ezt még el kell mondanom, elnök úr, hogy Dublin egy különleges problémát jelent. Három alapvető probléma van. Nem Dublin maga vezet a problémához, hanem Görögországnál merült például fel az a probléma, eh, hogy ugyebár eh, itt nem maga Görögország, hanem Törökország a probléma a maga katonai lezárásaival. Eh, és erre a problémára mind a mai napig nem találtunk megfelelő választ. Nem csak menedékkérők, hanem illegális menekültek is érkeznek legkülönbözőbb okokból Görögországba, és Görögország számára problémát jelent ennek a megoldása. Mi ugye hajlunk arra, hogy ne tegyünk említést eh, Törökországról, de hát Törökországnak sokkal nagyobb felelősséget kéne vállalni a kérdés rendezésében, mint Görögország teszi. Guillaume asszony kérem tartsa be a hozzászólási időt. Nos, eh, távirati stílusban értettem az üzenetet. Először is általánosságban szeretnék köszönetet mondani Trianta Fidis úrát, aki dolgozott kompromisszumos javaslatokért. Nagyon sok szempont hangzott itt el, és hangzik el magában a jelentésben is. Nem kívánom ezt újra megismételni, vagy újra csoportosítani. a kompromisszumos javaslatok esetében e, lennének megjegyzéseim, vannak, amelyeket újra kell fogalmazni, a többieket összességében el lehet fogadni, de úgy gondolom, hogy a szakbizottsági ülésen kívül is foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. Egy-két elemet azonban még szeretnék a vita tárgyává tenni, amelyek a frakcióm számára különösen e, fontosak. Először is a szolidaritás, a felelősségvállalás kérdése. Ezt pontosabban részletekben kidolgoztuk a saját frakciónk által készített beadványainkban. Hogy a közös európai menekültügyi rendszert akarunk kialakítani, akkor a tagállamoknak szolidárisaknak kell mutatkozniuk. De ezt be kell vallanom nekem is, ennek a szolidaritásnak nyilvánvalóan a felelősségek megfelelő tagállamok közötti megosztását is egymás, maga után kell vonnia. Tehát ez a két szempont egyaránt fontos, és nyilvánvalóan a gyakorlati együttműködést is erősíteni kell, erről is volt szó, de nyilvánvalóan meg kell le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket is erre vonatkozóan. Például a központ kapja meg azokat az erőforrásokat, amelyek a működéséhez szükségesek. Nyilvánvalóan a célok nagyon ambiciózusak, de hát ennek megfelelő eh, pénzeszközökkel kell kistafírozni is a központot Úgyhogy ezen a területen potolagos intézkedésekre van szükségünk, ha ezt ha ez szükségesnek mutatkozik. Ami pedig a gyakorlati együttműködést illeti, ez nyilvánvalóan elengedett, elengedhetetlen, de nem szabad, hogy ez a jogalkotási munka inflálódásához vezessen. Erről volt szó már egyébként a reggeli Dán miniszterrel való találkozó során is. És még egy utolsó megjegyzés, az európai finanszírozási forrásokkal kapcsolatban, amelyeket erre a területre szánunk. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitából, eh, illetőleg a menekültügyi alappal kapcsolatos vitából is kiderült, hogy nem szabad úgy tekinteni erre az alapra, mint a tagállami költségvetésekből erre a célra alokálandó források helyettesítősére. Ezt világosan le kell szögeznünk, de van még két további cél is, amelyek ezt a finanszírozási eh, rendszert eh, érintik, hatékonynak, világosnak, rugalmasnak kell lennie a finanszírozásnak, hogy a könnyen változó helyzetekhez eh, alkalmazkodni tudjon, és szükségünk van egy átlátható rendszerre. Ezzel kapcsolatban a Holmeyer asszony által elmondottakat teljes mértékben osztom. Az érintett Teknek kell majd megtalálniuk a részletes modalitásokat, de mindenképpen a részvételi elvnek az erősítése, a megvalósítása, a programok megvalósítása során, és a megfelelő e, Európai Uniós finanszírozással kapcsolatos tájékoztatás elengedhetetlen tehát más megközelítés módra van szükségünk, amikor a támogathatóságról szólunk. Roméva úrön következik. Rövid leszek. Nos, A jelentés alap okaival, a gerintével egyetértek, itt igazságossággal és etikai kérdésekről is szó van. A második dolog, nem olyasmi ez, ami egy nem arról van szó, hogy egy menedékes egy bizonyos tagállamba szeretne eljutni, hanem arról van szó, hogy az Európai Unióba, mint olyanba érkezik meg a menedékkérő, tehát jó lenne, hogyha a jelentés is ezt tükrözni. Nézzük a módosításokat. A mi módosításaink nem kerültek bele a kompromisszumba. Erről már korábban beszéltünk. Ez is tükrözi, hogy ez is tükrözi, hogy nincs ellenérzés a mi módosításainkkal kapcsolatban. Aztán a jelentés javaslatai az egyéb módosítóval kapcsolatban pedig hát ez, ebben a kérdésben is egyetértek a jelentéstevővel. Egyetlen dolgok, dolgot szeretnék kiemelni. Egy, illetve kettőt, egy, jó lenne, hogyha a finanszírozás hatékonyabban lenne felhasználható, illetve rugalmasabb lenne. A második dolog, a szolidaritás azon tagállamokkal, akiket különösen közelről érint ez a kérdés, azt hiszem, ezeken a területeken együtt tudunk működni, egyébként pedig támogatjuk ezt a jelentést csak úgy, mint ahogy ezt mindig is tettük. Köszönöm. Most akkor a képviselőknek adom meg a szót. Kérem, hogy mindenki segíteni próbáljon. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a, az időt. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálni szeretnék az előadónak, nem csak azért, mert jó, hanem azért, mert eh, olyan valakinek a jó írása, akinek egyértelműen és nyilvánvalóan kézből van tapasztalata e kérdéskörben. Mégpedig olyan kérdéskörben, amiben szolidaritás kell. Az az ország, amit én ismerek leginkább, ugyanilyen helyzetben van, vagy még nehezebben. Úgyhogy két kérdésre korlátoznám megjegyzéseimet. Egyrészt a, a felelősség eh, allokációja. is, ismerem, tudom, hogy Dublin egy nagyon érzékeny kérdés mindannyiunk számunkra, de legyünk, tegyük tisztába. Dublin rossz feltételeket, rossz premisszán működik, mert egyetlen egy országra adja, a fel, hárítja a felelősséget, helyet, hogy az összesre tenné. Tehát, hogyha mindenki úgy dönt, hogy belép az EU-ba, mint egyetlen egy ország, akkor ennek az egyetlen egy országnak kell a felelősséget viselnie az összes iránt. Ez, ez nem tisztességes, ez bűzlik a hipokráciától. És nem pusztán ez elképzelés szintjén van. 2010-ben két millióan Görögországon keresztül léptek be az EU-ba, és egyedül Görögországnak kellett felelősséget vállalni. A az EU illegális bevándorlóinak 90%-áért, és ez, ez Dublin magját érinti. Dublint át kell tekinteni, ezt az egész premisszát meg kell változtatni, mégpedig olyan formában, hogy azt kell mondani, hogy a felelősséget mindenkinek vállalnia kell, legalább azokban az esetekben, amikor nyilvánvaló, hogy az egy egyes országoknak súlyos nehézségei vannak. A második dolog, a relokációs mechanizmus. Tudom, hogy van egy külön mechanizmus, amit Euremának hívnak, amelyet az én országomra szabtak, Máltára szabtak. És ebben is az szerepel, hogy az én országomból, Máltáról más EU tagországokban a relokációt, az átköltöztetést támogassák, de sajnos ez nem működött. Annyira nem, hogy az Egyesült Államok sokkal több embert fogadott be Máltából relokáció útján, mint az EU 27-ek egészében összesen. Hogyha ön, ha ettől működik, akkor nem igazán tudom, hogy mitől működne. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely működik. Mindegy, hogy az kötelező vagy önkéntes jellegű, ami fontos az az, hogy végre működjön, ma pedig nem működik ezért olyan kell, ami működik, ezt a, vagy a rendszert működtetni kell, tehát egyértelműen kell jelezni a bizottság felé, hogy egy, olyan, hogy egy ilyen programot állítson össze. Miért csak egy országra vonatkozik ez? Az összes olyan országra kell, hogy vonatkozon, ahol egyértelműen vészhelyzet van és segítségre van szükségük. És úgy gondolom, hogy egy állandó rendszerre, mechanizmusra, jogszabályra alapuló mechanizmusra van szükség, amely egyfajta disztribúciós kolcsal működik, amit sűz vészhelyzetben, ha egy ország vészhelyzetbe kerül, akkor, vagy súlyos helyzetbe, akkor el lehetne indítani. A 110-es és 120-as módosítókat emelném ki, aki Holmájer asszony is említette, és támogatta ő is ezeket. Remélem, hogy az előadó figyelembe veszi ezeket a szempontokat. Köszönöm. Köszönöm én is, most pedig Latford asszony. Uh, Elnök úr, nem vagyok árnyékjelentős tevő, de nekem is lenne néhány észrevételem, nagyon komoly szolidaritási igénye van a közös menekülügyi rendszernek, és minden tagállamnak felelőssége, hogy legyen egyáltalán egy hatékony menekültügyi és határ védelmi rendszere. Kérdés az aránytalan nyomás esete, Hát az a kérdés, hogy milyen kapacitása van az adott tagállamoknak az EU, EU-n belül komoly eltérések vannak ez ügyben, és azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, nem lehet a teljes menekültügyi rendszert külön választani, nehéz kvantifikálni, hogy melyik tagállamba érkezik a legtöbb menekült. Én ismerem pontosan a egyfőre eső e, adatokat, de négy tagállamba érkezik a menekültügyi kérelmek fele. Franciaország, Olaszország, Görögország és, és Nagy-Britannia. Egyébként a déli tagállamok nagyon sok ilyen kérelmet kaptak, nyilván nagyon nagy rájuk eső nyomás. Azt mondta Buszutil úr, hogy Görögországba érkezett a menekültügyi kérelmek 90%-a. Aztán vannak olyanok, akik vízumok lejárta után nem hagyják el az EU-t. Vannak olyanok, akik illegálisan tartózkodnak, tehát az EU-ban nincs joguk ahhoz, hogy menekült státuszt kérjenek, de a problémájuk hasonló. Ezt se felejtsük el. Támogatom tehát a szolidaritást, ez gyakorlati segítségnyújtás és együttműködést jelent, segíteni kell azoknak a tagállamoknak, amelyeknek kapacitás béli problémáik vannak, tehát a rendszereket kell kiépíteni. Nem nagyon tudom támogatni az állandó EU-s relokációs tervet vagy rendszert, meg kéne, nézni az euró, meg kéne várni az euréma kiértékelését. Bozotil úr szerint ez nem működött olyan jól, mint ahogy képzeltük. Nem, mi még nem ismerjük a tényeket, meg kell ezeket várni. Az EU menekült rendszerének egyik elve, hogy ne kezeljük az embereket podgyászként, amit ide-oda lehet cipelni, próbáljuk azt elkerülni, hogy megválaszthassák a menekültek a joghatóságot, és úgy gondolom, hogy hát a menekültügyi kérelmeket ott kell beadni, abban az országban, ahova megérkeztek a menekültek. Persze a relokációra lehetőség van, de kicsit óvatosabban bánjunk ezzel, ez nem igazi megoldás. Hogyha állandó ez a relokációs rendszer, akkor milyen, milyen ösztönzést kapnak azok a tagállamok, akiknek kapacitásbeli problémát jelent ez. Erről ennyit, de vigyázzunk, mert veszélyes úton indultunk el. Elnök, köszönöm. Nézzük az órát, gondunk van. Korátsza Bilt asszony. Köszönöm. Meg is állt az óra. Úgyhogy ne ezt nézzük, hanem a másikat. Igen, elnök úr, köszönöm. Egyetértek, hogy szolidaritásra, együttműködésre van Európában szükség, de ezt azért tényekre kell építeni, és a tény pedig az, hogy az Eurostat statisztikái alapján, ahogy Szára most éppen mondta, az országok az elmúlt két évben három országtól, Franciaország, Németország és Belgium sokkal több támogatást kaptak. A menekültesek nem csak tengeren keresztül jönnek. Dublinnal kapcsolatban valóban nagyon fontos, hogy, mo- hogy eh, módosítsuk, megreformáljuk a Dublin 2-t, hogy könnyebb, egyszerűbb legyen, és eh, remélem, hogy eh, ki tudunk alakítani 2012-ben még egy közös menekültügyi ter- tervet, de nem hiszem, hogy a Dublin 2-re lehetne húzni mindent, vagy őt lehet, ezt lehetne hibáztatni mindenért, ami nem sikerült a ügyekkel kapcsolatban. A menekültesek helyzetét is át kellene vizsgálni, és úgy gondolom, hogy azok, akik már megkapták a nemzetközi védelmet, azokat már nem. Az állandó önkéntes rendszerünk pedig, amit a bizottság most eh, a relokációra is ki akar terjeszteni, ahogy Simon mondta, attól fog függni, hogy mennyire hasonló, ha, eh, eh, eredményesek a rendszereink. Nem migrációs politikáról van itt szó, nem menekültügyi politikáról. Tudom, hogy visszaéltek területtel, és azt is tudom, hogy a felfüggesztési mechanizmusnál, meg egy sor egyéb helyen külön foglalkozunk el, de, egyszerűen van, van egy olyan lehetőség, hogy a, a három hónapos szabad beutazási lehetőséget is adunk, ami nem menekült kérdés. Köszönöm, Borongsz úr. Igen, van néhány kérdésem is, úgyhogy senki nem mondhatja, hogy nem vagyok optimista. A szolidaritás a, arról szól, hogy, visz, hogy újra elhelyezzék a menekülteseket. Nem tudom, hogy van-e itt bárki, aki tudja, hogy az EU menekülteseinek hány százalékát fogadják be, és hány százalékát utasítják el. Másodszorban pedig a visszautasítottaknak hány százalékát küldik vissza a származási országba, és mennyinek adtak csak egyszerűen egy dar, darab papírt, hogy saját belátások szerint hagyják el az EU területét. A Frontex ügyvezető igazgatójától hallottuk, hogy Törökországból jönnek be dokumentum nélkül Görögországba. Más szóval eltöntetik a dokumentumokat, hogy ne lehessen tudni, hogy honnan jönnek. Az embereket automatikusan meggátolják abban, hogy a menekültés státuszt megkapják, de mégsem lehet ezek alapján egy országot venekül, veszélyesnek nyilván, nyilvánítani. Miért? Nikola úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani. Nagyon komoly munkát végzett. Azért kértem szót, mert görög vagyok, vagyok és persze tudom, hogy nincs idő, hogy a módosítókról beszéljünk, de azért azt elmondanám, hogy egy olyan kezdeményezés ez, ami rendkívül fontos lehetőséget ad ahhoz, hogy az új ötleteket benyújtsuk, hogy a szolidaritást nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kimutassuk. Nagyon pragmatikus megoldást hoz ez most Görögországban. A Frontex és minden más szervezet eredményei azonban még nem kielégítőek sajnos, bár nagyon sokat tesznek. Kérem, hogyha, hogy új gondolatokat új, pragmatikus szolidaritási formákat mutassanak, és hogyha látjuk a tényeket, akkor vannak olyan országok a, a déli országok körül, ahol sajnos sokkal nagyobb a nyomás, mint az északi országokon. Sajnos ez a valóság. Köszönöm. Most pedig Yeah. Holmeier... Holmeier. Holmeier asszony a bizottságnak. van valaki itt a bizottságtól? Adalbert Jam? No. Was the question, the, the question was? Okay, okay, then, then back to the rapporteur, Akkor vissza az előadóhoz. Proedre, επειδή σέβομαι απόλυτα την ανησυχία elnök úr. Tiszteletben tartom az ön aggodalmát is, hogy nagyon gyorsan halad előre az idő. Úgyhogy megkísérlem a Triantafilidis jelentést a Libe Bizottság jelentésévé tenni, és röviden összefoglalni azt, amit gondolok. Nagyon sok módosító indítványt elfogadtam, és mások már eleve kompromisszumos módosító indítványokkal álltak elő. Számtalan téma elhangzott ma, olyan témák, amelyekről én magam nem tudtam szólni, amit Holmeyer asszony javasolt, azt jónak tartom, találkozzanak az árnyék előadók, és ott beszéljük meg még egyszer részleteiben ezeket a kérdéseket. Illetőleg köszönetet mondok valamennyi olyan kollégának és munkatársnak, akikkel együttműködhettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tetefilidis úr nem csak azt, hogy összefoglalta a hozzászólásokat, megpróbálja ezeket felvenni a tervezetbe, a véleménytervezetbe, hanem ha, hanem azt is köszönöm, hogy kisegített minket az idővel, Úgyhogy utolértük magunkat, és meghallgathatjuk Anna Head kollégát, a gyermekek védelme a digitális világban. Ez egy véleménytervezet, amelyet kollégák dolgoztak ki a, kom, a KALT bizottság számára. Van egy bizottsági Euró, stratégia a gyermekek jobb védelméért az internetben. A döntés, tehát a módosítókról benyújtásáról majd kell döntsünk, azt követően, hogy meghallgatjuk Anna Hedet. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy fontos kérdésről van szó és ezzel ugyancsak egy saját kezdeményezésű jelentés foglalkozik, de ez nem szabad, hogy megakadályozzon minket abban, hogy világosá tegyük, hogy a digitális világban védenünk kell a gyermekeket. Világunk gyorsan változik, a digitális világ is gyorsan változik, így hát megfelelő felelősséget kell vállalnunk azért, hogy biztonságban nőjenek föl ebben a világban. Az internetnek nagyon sok pozitív vonatkozása van, fontos információ szerző, kereső eszköz, és nyilvánvalóan fontos szerepet játszik a gyermekek véleményformálásában, jogaikról vajó tájékoztatásukban. Ugyanakkor az internet nyilvánvalóan sok veszélyt is jelent. Ide tartozik például a cyber grooming, a zaklatás, vagy éppenséggel annak a veszélye, hogy számukra nem megfelelő tartalmakat láthatnak, illetőleg áldozatává válnak például piaci, közvéleménykutató cégek, cégeknek, vagy valamilyen csalásnak, vagy pedig éppenséggel olyan árukkal kerülnek kapcsolatba, amelyek a felnőtt társadalom számára készültek. Mind morális, mind pedig jogi okokból mindenképpen foglalkoznunk kell a gyermekek védelmével. Van egy gyermekvédelmi konvenció, és ebben az szerepel, hogy a tagállamok felelősek a gyermekvédelem biztosításáért a társadalom valamennyi szektorában. E konvenció minket jogalkotóként is felhív arra, hogy a lehető legoptimálisabb módon gondoskodjunk az általunk elfogadott jogszabályok keretében a gyermekek védelméről. Tehát itt tulajdonképpen egy mainstreaming témáról van szó. Az Európai Emberi Jogi Konvenció különböző jogokat rögzít, a második cikkeben például az élethez való jogot, és a nyolcadik cikkeben a privát szférához jogot. A vállalatoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, illetőleg a tagállamoknak, hogy az interneten védjék a gyermekek jogait. Ezt az Európai Emberi Jogi Bizottság is megállapította az ítéletében, a gyermekeknek a védelme tehát olyan cél kell, hogy legyen, amely az Európai Uniós jogszabályoknak a felülvizsgálata, így többek között az adatvédelmi jogszabályok felülvizsgálata keretében is megfelelő vételre kell, hogy kerüljön. A tagállamok és a kormányok kell, hogy cselekedjenek, annak érdekében, hogy a teljes társadalom együttműködjön a probléma megoldásában. Vannak internetszolgáltatók, illetőleg olyan önkéntes szervezetek is, akik részt vehetnek ebben a munkában, és vannak vannak olyanok, akik információkkal rendelkeznek a gyermekeket érő atrocitásokkal kapcsolatban. Ő nekik fontos szerep jut az én a véleményemben. Fontos, hogy a jogszabályok tehát védelmet nyújtsanak a gyermekeknek, és ez nyilvánvalóan úgy a tagállamoknak, mint az Európai Bizottságnak fontos feladata. Ennek érdekében statisztikákat is fel kell építenünk, hogy hogyan lehet például a cyber grooming problémával szemben fellépni, hogyan kell azt kezelni. Úgy gondolom, hogy itt nem feltétlen állnak jogok egymással szemben, a gyermekeknek a védelemhez, biztonsághoz és jóléthez való joga, és az internethez való hozzáférés joga, illetőleg a megfelelő eljáráshoz való jog itt egymással összeegyeztethetők. Jogi és erkölcsi szempontból az a feladatunk, hogy fellépjünk hatékonyan gyermekek védelme érdekében. Természetesen a véleményben sokkal több mindenre is utalhattam volna, a fogyasztói jogokra, vagy a különböző reklámszabályokra, a szociális hálózatokra vonatkozó szabályokra, illetőleg a, a a gyermekeik számára az internet használat szabályot megismertető szülőkkel kapcsolatos ajánlásokra, de hát egy ilyen vélemény erre nem feltétlenül. Nálam, hogy az INKO bizottság nem készít itt véleményt. Jól lehet itt, a fogyasztóvédelmi szempontok is fontosak lehetnek, hiszen a gyermekek egyben fogyasztók is. Hogyha megnézzük a menetrendet, akkor a Kulturális Szakbizottság július 10-én fog szavazni erről a kérdésről. Ez azt jelenti, hogy itt mi a Libe Bizottságban reményeink szerint július 9-én szavazhatunk, a módosító indítványok bejárásának határideje pedig június 25-e, hogyha utolsó sorban nem kerül sor a menetrend változtatására. Köszönöm. De akkor Grízbek asszony először. Hát igen, köszönöm szépen, és természetesen és természetesen köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak a munkáját, köszönöm a Kulturális Szakbizottságnak is. Nagyon fontos, hogy velük együtt végezzük ezt a munkát, hiszen itt fogyasztói kérdésekről is van szó. A szövegek hierarchiájában talán egy vélemény nem a leg E, előkelőbb helyen áll, de mégis az a szöveg, amit a bizottság készített, egyértelművé teszi, hogy a technikai és jogi kihívások milyen léptékűek. Ha a statisztikákat nézzük, akkor valóban sokkolja az ember, hiszen azt látja, hogy a digitális jelenség hatalmasán nőtt és egyre terjed, szinte asztronomikus sebességgel a fiatalok, gyermekek mind hozzáférnek a számítógéphez, saját életünket gyakorlatilag ez erőteljesen befolyásolja, még inkább a gyerekekét. A 10-15 évesek 85%-a szerepel, vagy regisztrált valamilyen hálózatban, mint a Facebookon, és ismerik az elektronikus eszközöket. De ami különösen sokkoló a statisztikákból az az, hogy egyre több fenyegetés is éri a gyerekeket különböző formában, módon. Erőszakos, vulgáris kijelentések, hasonló tartalmak, megalázó tanap, tapaszt, tap, tartalmak, megalázás, fenyegetés. Egy öt éves, bocsánat, egy kiskorú ötből mind interneten keresztüli bántalmazás célpontja, háromból egy szexuális bántalmazásé, és szinte mindegyikük szexuálisan elfogadhatatlan tartalmú oldalakra talán. 11 és 17 éves közötti fiatalok felmérése folyt Francia, Franciaországban, és 31 százalékuk sokkoló tartalmakat talált vagy látott a, down, a letöltések keretében. Úgy gondolom, hogy minden mindannyiunknak kell tenni valamit ezzel szemben. Kiegyenlített információs politikára van szükség, a, a véleményszabadság, az információhoz való jog, a médiafejlődés, az új technológiák és azok használata között az egyik oldalon, de nagyon nehéz, hogy a védelmet is ezzel párhuzamosan meg kell tartsuk. Meg kell találnunk, mint mondtam, tehát az egyensúlyt, és ez nem egyszerű. De mindenképpen ez kell, hogy legyen a célunk, természetesen. Mint mindig, most is számos szöveggel fogunk dolgozni, és megpróbálunk olyan utat találni, ami preventív megoldás, felhívja, egy, egy figyelemfelhívási kampányt kell kezdeményezünk, szülőket, tanárokat mobilizálni kell, eddig még nem ellenőrzött tartalmak felderítésére, és valóban hatékony politikát kell folytatnunk nem szabad csak a felszínen maradni, mert eh, nem elég csak a tájékoztatás. Magam is tudom, hogy az internet nem szabad, hogy veszélyes vagy kockázatokat teli térnek tekintsünk. Mégis a szülők felelőssége gyakran nem igazából eh, alkalmazható, mert eh, túlterheltek. Nem lehet kiterjeszteni a ennek az eszköznek a használatára, sem nem is beszélve a mobiltelefonról. Lehet, hogy a tévét a szülők még kikapcsolhatták, de ma már ez nem működik, hiszen a mobiltelefonon is lehet a gyerekeknek ha az internethez hozzáérni, és gyakran sokkal jobban kezelik, mint a szülők. Úgyhogy nincs üdvözítő egyetlen megoldás, ami a hatékony prevenciót szolgálná, a gyerekeket védeni olyan online tartalmaktól, amelyek károsak számokra. Éppen ezért jogi, technikai, politikai eszközök kombinációjára van szükség, mindenképpen a politikai akaratra, ez persze megvan a parlamentben. Meg kell próbáljuk ezek alapján előrevívő megoldásokat találni, amelyek fontosak az európaiak számára. Nagyon fontos tehát, hogy egyrészt biztosítsuk azt, hogy a gyerekeket tiszteljék, tiszteletben tartsák, másrészt pedig eleget kell tennünk felelősségünknek és feladatunknak, és minden jogi és egyéb eszközt fel kell használnunk arra, hogy a gyermekeket megvédjük. Közösen kell a felelősséget vállalnunk. Oktatásügy, igazságügy egyaránt. Köszönöm szépen, Kriszle asszonynak. Most Buszuti úr az első képviselő, aki hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Angeli asszony nevében szólok hozzá, ő az árnyékjelentéstevőnk sajnos ma nem tudott többet tovább maradni, vissza kellett térnie Rómába. Hat dologról szeretnék beszélni, illetve szeretné Angelili asszony tájékoztatni önöket. Nos, először is a jogalkotási keret megvalósítása az online bűnözés jogkörében úgy véljük, hogy a nemrégiben elfogadott irányelvet komolyabban kéne venni, ez a gyermekpornográfiáról szól a második dolog. Az adatgyűjtés az online bűnözésről, vagy internetes bűnözésről nagyon fontos lenne, nincsenek igazi, áthogó európai szintű adatok. Három, nagyon fontos az, hogy több szintű megközelítést eh, alkalmazzunk az összes érdeket eh, fél eh, bevonásával, és nagyon fontos az is, hogy a szülőket felruházik azon eszközökkel, amelyekkel megmenthetik a gyermekeiket, vagy védhetik gyermekeiket a nem kívánatos tartalom ellen. Ötös, a magánélet védelmét kell hangsúlyozni, a gyermekek áldozattá válását. Utolsó pont, erősebb együttműködés a tagállamok és a harmadik országok között, hogy gyorsan megszűnjenek azon weboldalak, amelyek nem megfelelő tartalmat, tartalommal rendelkeznek a tagállamok vagy a harmadik országok területén működő honlapokról van szó, tehát például szexuális tartalom, illetve szexuális kizsákmányolás a gyermeknek. Köszönöm, Zíbel asszony! Ja, vielen Dank. Ich möchte... Köszönöm szépen. Szeretnék először is egy köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért, hogy foglalkozott ezzel a témával. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb a jelentősége ennek a kérdésnek és annak, hogy a különböző témáknak a széles spektrumával foglalkozzuk. Az internetes védelemmel kapcsolatban nyilván büntetőjogi aspektusok is felmerülnek. Nem feltétlenül igénylünk új jogszabályokat ezzelken a területeken, de amit már elfogadtunk, ott a tagállamokat arra kell, hogy ösztönözzük, kényszerítsük, hogy ezeket a jogszabályokat végrehajtsák. Ezzel kapcsolatban hangzottak már el itt példák ezzel egyidejűleg különleges a felelőssége az internet szolgáltatóknak is ezen a területen. Nekik az a feladatuk, hogy megtegyenek mindent annak érdekében, a gyermekeket, illetve az ő szüleik figyelmét felhívják a veszélyes pillanatokra, és eltüntessék azokat a tartalmakat, amelyek veszélyt jelentenek. Ez már elhangzott, azonban van egy további probléma is a véleményem szerint, már ma is megráz az, hogyha fiatalokkal beszélek a különböző csevejszobák, csetszobáknak a lehetőségéről és más internetes lehetőségekről, amelyeket ők használnak, anélkül, hogy elgondolkodnának azon, hogy az interneten természetesen ugyanúgy veszélyek is leselkednek rájuk, mint a valós életben. És ez a probléma csak fokozódni fog, nő, súlyosbodni fog, hiszen ma már nem csak 10, hanem adott esetben 6 évesek, sőt akár 4 vagy, má, vagy két évesek is teljes természetességgel bálnak az új médiákkal, használják az iPad-et, és mindenféle görcsösség nélkül használják ezeket az új technikai vívmányokat, tehát eh, anélkül, hogy gondolataik lennének a negatív hatásairól is. Úgy gondolom, hogy itt a jogszabályoknak a védelmére kell építenünk, hogy a gyermekeink az életkoruknak megfelelő védelemben és felvilágosításban részesüljenek a veszélyek felismeréséhez és kezeléséhez. A már elhangzott intézkedések mellett itt gondolok egy gondolok itt a média kompetenciával kapcsolatos ajánlatoknak az erősebb használatára, az erősebb tudatosító munkára az iskolában, és természetesen a nevelők, oktatók, tanárok kerében is a továbbképzésre építenék, annak érdekében, hogy ők a saját gyermeknevelési, oktatási munkájuk keretében felhívják a figyelmet a gyermekeknek ezekre a problémákra, és nyilván ebben az irányban a mi részünkről is lesznek további módosító indítványok. Összességében úgy gondolom, hogy a védeleménynek az előadója egy átfogó képet adott azokról a kérdésekről, amikkel foglalkoznunk kell, és úgy gondolom, hogy itt nagyon gyorsan lépnünk kell, mert a műszaki lehetőségek egyre inkább fejlődnek. Bild. Köszönöm, Koráca Bilt asszony. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy a bizottság stratégiát dolgozott ki ebben a témában, és örülök Head asszony jelentésének is. Fontos, hogy az internet szabad és biztonságos legyen a gyermekek számára. A gyermekeknek ez nagyon komoly tanulási, önkifejezési lehetőség elképzelhető, hogy a gyermekek áldozatául válnak szörnyűséges dolgoknak, gyermek, pornográfiának, stb. stb. De létezik már jogszabály a, gyerme, a gyermek pornográfiáról, gyermekek kizsákmányolásáról, ezt a tagállamok, tagállamoknak végre kell hajtani. Ne felejtsük el, hogy a gyermekek sérülékeny fogyasztók. Múlt héten egyébként pontosan erről szavaztunk meg egy, egy jelentés, tehát a sérülékeny fogyasztókról. A szabadság mindig felelősséggel kell, hogy párosuljon. Én az önszabályozás pártján állok. Fogyasztás, fogyasztóvédelemben, például a reklámozásnál, az önszabályozásnak jó eredményei vannak. Ez még nem elég, de folytatni kell nyomásgyakorlással ezt a ezt a folyamatot. El kell magyarázni az üzletnek is, hogy az üzleti partnereknek, tehát a reklámozóknak, hogy ez jó, mindenki számára ott van a barcelonai folyamat, stb. stb. Konkrétan döntés született arról, hogy gyerekeknek az iskolákban nem reklámoznak, tévében, 12 éven aluljaknak nem reklámoznak, hogyha a gyermekek 35%-a, hogyha a nézők 35%-a gyerek, régebben ez ugye 50% volt. A harmadik felek weboldalán nem lehet reklámozni, most ezt kiterjesztették, hogy saját weboldalakon se lehet reklámozni gyerekeknek. Tehát kis lépések ezek, de azért ez jelent valamit a monitor eljárást is módosítani kéne, hogy ne csak külső tanulmányok legyenek, hanem tényleg történjen is valami. Úgy vélem, hogy az adatvédelmi kérdésről is beszélnünk kell, arról, hogy a kulcsszavakat leginkább arra használják, hogy a gyerekeknek reklámozzanak, és egyetértek azzal is, amit a kollégák elmondtak. Köszönöm szépen, elnök úr. Skurria úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos anyag, téma, dosszié, hiszen nagyon sérülékeny fogyasztócsoportról van szó. A gyermekek átlagosan 40 órát töltenek hetente a tévénézéssel. Jelenleg másfél jelenleg a gyerekek más, napi másfél órát töltenek internetezéssel, 15-16 éves korukra ez két órára emelkedik, tehát ez egy nagyon komoly hatás és komoly veszély. a gyermekek számára. Nagyon sok kiskorú 9 éves korában ismerkedik meg az internettel, de vannak olyanok is, akik már iskola kezdés előtt kezdik el az internet használatát, még azelőtt, hogy írni, olvasni tudnának. Tehát mindenképpen beszélni kell a digitális szakadék kérdéséről, hiszen a legkevésbé védett, koro, legkevésbé védett korosztály van legjobban kitéve a problémának. Elképzelhető, hogy elnyomó lépéseket, tehát szankciókat kell tenni, de meg kell nézni azt, hogy a család, az iskola és általában a társadalom mit tehet az ügyért. legtöbbször az esetek felében a gyermekek, a kiskorúak saját szobájukban mennek fel az internetre, 30%-uk a mobiltelefonról, és sokan az iskolában kerülnek kapcsolatba az internettel, tehát elég komplex a helyzet, nagyon oda kell figyelni erre is. Gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy az oktatásban is sor, sort kerítsünk erre a kérdésre, és az új médiákban is. Nos, a magánélethez való jog, és a kiskorúak internethez való jogáról is mindenképpen beszélni kell, ne feledjük el a digitális szakadékot. Nos, a Safer Internet programot kell a továbbiakban is folytatni, ez nagyon érdekes tanúságokat hozott, eredményeket hozott, és ezzel párhuzamosan más utakat is kell nézni, nem ez az egyetlen út, tehát pedagógiai segítségnyújtásra van szó, a legkisebbeket, a legrászorulóbbakat kell védeni. Köszönöm, Hedasszony következik, de addig is van még néhány emlékeletős, de kérünk röviden, Lambert asszony. Uh, thank you, President. I think... Köszönöm, elnök úr. A kiváló munkát végzett az előadó, nagyon konstruktív, és uh, nagyon sok kérdést vett fel rövid formában. Az egy, egyetlen egy dolog érdekel, az, hogy beszéltünk az gyerekek felfogó képességéről, és ugye meg arról, hogy meg kell, hogy értsék, hogy ők hogyan kell, hogy viselkedjenek az interneten, hiszen ez befolyásolhat, vagy sértheti mások jogait. Szinte bűnös szándékkal is megközelítik őket. Fűn, felnőttek, de gyakran van bántalmazás, molesztálás, és a gyerekek is az interneten fenyegethetnek másokat, hogy mit ad, mit ad tovább. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit hozzá lehetne a védelem pontjaihoz tenni. Tehát azt is meg kell nézni, hogy a gyerekek mennyire tudják megérteni, hogy mások jogait ők hogyan sértik. Én itt most nem a fájlok megosztásáról, hanem egyebekről kérdez. Filidis kollega. Frakcióm elnök úr igen nagyra értékeli az előadó munkáját, különösen azt, hogy kiváló egyensúlyt talált a gyermekek védelme és a gyanúsítottak és bűnözők jogai között. Hangsúlyozni kívánjuk azonban különösen Denis de Jong jelentését jelentésének eh, bűnügyi jogharmonizációjáról szóló jelentésének elfogadását követően úgy kell, hogy mondjam, hogy a szubszidgyérítés és a proporcionalitás elvét is eh, érvényesíteni kell. A büntetőjog az utolsó lehetőség kell, hogy legyen ultima ráció. Azt csak akkor, amikor már nem lehet más, kevésbé eh, súlyos intézkedésekkel elkerülni a az egyénekre való, egyéneknek okozott kárt. A belső szolgáltatók feladata az ellenőrzés. A bizottságot fel kell szólni arra, fel kell szólítani arra, hogy ösztönözze az ISPS-nél a gyermekek védelmére vonatkozó intézkedések elindítását. Az ISPS kereskedelmi egységek, de a jogi hatóságok és a, a rendőrségi szervek előírásainak nekik is meg kell, hogy feleljenek. Köszönöm. Hedasszony, akar még pontot tenni a vita végére? A módosítók benyújtásának határidejéről is döntenünk kell. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólásért amelyek nagyon értékesek számomra. A következő héten lesz egy árnyék előadói találkozó, ahol majd talán a kérdés, azzal a kérdéssel is foglalkozni kell, hogy milyen hatásköre van ebben a kérdésben a Libe Bizottságnak, és hogy mely kérdésekről kívánunk ebben a véleményben említést tenni úgy gondolom, hogy Koradza Bild asszonynak az álláspontját nem tudom osztani, hogy ezen a területen önszabályozásra van szükség. Egész egyszerűen a gyermekek védelmének területén nem működik az önszabályozás. Nekünk felelősségünk az, hogy a gyermekek megfelelő védelméről gondoskodjunk, és ezt nem tudjuk elérni, hogyha az önkéntes szabályozásra építünk csak. Emlékszem arra, hogy 15 évvel ezelőtt fogtam fel én magam is csak, hogy mennyire lehet veszélyes az internet. Úgy gondolom, hogy a Spice Girls együttes például egy olyan csapat, akit szívesen nézne a lányom is. Körülnéztünk az interneten, hogy milyen adatok vannak, információk velük kapcsolatban, és aztán egyszer csak a képernyőnkön egy pornográf kép jelent meg. És ez tette számomra világossá akkor, hogy mennyire is veszélyessé válhat az internet. Úgy gondolom, hogy akkor tudatosult bennem igazán, hogy az ilyen képek elől, az interneten terjedő pornográfia elől meg kell védenünk a gyermekeinket. Ami pedig a menetrendet illeti, nem tudom, hogy az eddigi menetrendhez képest van-e módosulást, ezt önteszi elnök úr, vagy én mondjam el. Final end of the discussion, just to... A vita végén szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy folytatódik majd a vita. Július 10-én fogunk szavazni, ez a módosítók június 25-e dél a módosítók benyújtásának határideje, és mint mondtam, a szavazás a Libében július 9-én kerül sor 2012-ben. Ez már elfogadott, mindenkit szeretnék emlékeztetni erre, és ahhoz, hogy együtt hozzá tudjunk járulni hedasszony munkájához, meg az árnyékelőadókéhoz ezt kell tegyük. Jó, akkor ennyi. Most pedig akkor átül, térünk a koordinátorok ülésére. Két perc szünetet javasolok, akik nem vehetnek részt ezen a zárt ülésen. Kérem,